Good morning, colleagues. Um, we're going to begin the meeting. Jó reggelt, kedves kollégák! Megkezdjük a mai ülésünket, az elnöki köz- közleményekkel kezdek. Először tájékoztatok mindenkit arról, hogy az intézményközi tárgyalásokat újra megkezdtük. Szeptember 3-án és 15-én a mi szakbizottságunk úgy döntött, hogy az előadókat a következő jogszabályok tervezetek kapcsán megerősíti. Először is az Európol, Diaz de Mera, a transferek, Körkhóp úr, ő együtt dolgozik majd az Ekon szakbizottsággal, pénzmosás, Sargentini asszony, ő a, szintén az Ekon bizottsággal dolgozik együtt. Aztán csalás elleni küzdeme, küzdelem, López Aguilar úr, és a triológusok is elindulnak. Ehhez a következő szükséges az eljárási szabályzat 73-as szabályzat értelmében el kell fogadnunk minden egyes jogszabályalkotási eljárásra többséggel a tárgyalások megnyitásáról a határozatot. Aztán a tárgyalócsapat összetételéről és megbízásáról is döntenünk kell, és ezt az elnöknek erről tájékoztatást kell küldeni. Tehát ezt mondja a 73-as szabály, és ezt java, ezért javaslom, hogy a napi rendünkre tegyünk föl egy pluszpontot, az előadók röviden bemutatják a helyzet állását, és akkor a tárgyalások megnyitásáról tudunk majd dönteni az említett jogszabály tervezetek esetében. Én azt javaslom, hogy ma 5 óra 30-kor foglalkozzunk ezzel, tehát délutáni napirendünkre tegyük ezt fel, hogyha senkinek nincs ellenvetése, akkor így elfogadottnak veszem a rendet. Nincs senkinek ellenvetése. Úgy látom, mindenki most ébredezik, úgyhogy szerencsére akkor nincs ellenvetés, és marad így. Az üléseket mindig pontosan kezdjük, kedves kollégák, úgyhogy mindenkinek mondom, hogy a jövőben is így lesz ez, pontosan szeretnénk kezdeni. A második rendi, második bejegyz, mm, bejelentésem a nyelvek, tolmácsolás dánul, lettül és horvátul nem elérhető a mai ülésünkön, máltai nyelven sem elérhető sajnos a tolmácsolás 15 órától 18 óráig, és elnézést kérek minden érintett képviselőtől. A, az elnök közleményei következő pontja a liberálisok kérése Magyarországgal kapcsolatban, hogyha a kollégák ezt a fontos napi rendi pontot meghallgatják. Tehát a liberálisoktól kaptam egy kérést, ugye volt egy írásbeli a polgári szabadságjogok ellen, illetve a jogállamiság ellen indított támadással kapcsolatban. Ezt július 25-én Wikström asszony nyújtotta be. Lunasel, Jean-Marie Cavada, Jared Ifrey és Natalie Grisbeckkel együtt, tehát ők mind aláírták ezt. A bizottság pedig még egyelőre a kötelező 6 hetes időtartamon belül, ami az eljárási szabályzatban szerepel, a 130-as szabály értelmében nem nyújtott választ. Én úgy, úgy döntöttem, hogy a szakbizottság figyelmé elé tárom ezt a helyzetet, és ugyanazt a választ kaptam, hogy írásos választ a héten fogunk kapni. Bizonyára ismerik a Magyarországon bekövetkezett legfrissebb fejleményeket, az elnökök értekezlete, is foglalkozott ezzel, a koordinátori ülés napi rendjére is felkerült a téma holnap, úgyhogy én azt gondolom, hogy a két kérést érdemes lenne a koordinátori, koordinátori ülésen megbeszélni. Nem tudom, hogy egyetértenek-e az ajánlásaimmal, és hogy van-e valakinek ellenvetése ezzel kapcsolatban. Jó, ha nincs, akkor ez így lesz. És akkor a koordinátori ajánlásokról gyorsan az önök támogatását és jóváhagyását kérve. Tehát az el, a 229-es szabály értelmében az előadók megerősítése. Július 15-én ültek össze a LIBE koordinátorok, és a következő két alapelben állapodtak meg. Az egyik a volt előadókat újra választott, akiket újra választottak, és megint a LIBE szakbizottság tagjai ismét előadóknak jelöljük, tehát semmi nem változik. A második elv pedig a frakciók megtartják azokat az előadói helyeket, ahol az ő kollégájukat esetleg nem választották újra, és arra kérjük ezeket a frakciókat, hogy a legsürgősebb anyagok esetében minél előbb jelöljék ki az előadót. És ennek alapján validecsek a zöldektől az öko bánásmód irányelv előadója lett, valamint az új jogszabálytervezetek kapcsán Hortefő úr a vízumok ügyében lett előadó, és Gálasszony a néppártól pedig a, a CEPOL ügynöksége kapcsolatos anyag előadója lett. Hogyha nincs senkinek ellenvetése, akkor ezt is jóvá hagyottnak veszem. Úgy látom, nincs ellenvetés, nincs megjegyzés, köszönöm. Nos, akkor következik a hármas napirendi pont. Ugye ez az egyik lényegi napirendi pontunk ma. A bizottság fog beszámolni az ötödik bevándorlásról és menekültügyről szóló éves jelentésről, de mielőtt ide ugranánk, az új képviselők kedvéért mondom a következőt. Az új képviselők mind azt kérték tőlem, hogy mielőtt egy ilyen lényegi napirendi pontra térünk, magyarázzam el, hogy mi történik. Nos, a, az Európai Unión belüli bevándorlásos menekültügyről szóló jelentés az már egy ideje elkészült, és arra kérném a képviselőket és hivatalaikat, hogy ellenőrizzék, hogy rendelkezésre állnak-e ezek az anyagok, és úgy érkezzenek a szakbizottsági ülése, hogy ezeket már olvasták. Ez a dokumentum július óta rendelkezésre áll, így, hogyha elolvassák, sokkal aktívabban tudnak részt venni a vitában, meghallgatják a bizottság beszámolóját, és utána sokkal ö, gyümölcsözőbb vitát lehet folytatni. Tehát ezt az új képviselők kedvéért mondom. Most tehát akkor a bizottságot kérem arra, hogy az ötödik éves jelentést mutassa be. Korádó asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkinek jó reggelt kívánok. Igen, röviden tehát a főbb elemeit ennek az anyagnak bemutatom. Ahogy mondta az elnök úr, ez már egy korábbi anyag, májusban fogadták el, de egészen ideig nem volt lehetőségünk arra, hogy ebben a szakbizottságban ezt bemutassuk, úgyhogy ezt most nagy örömmel teszem meg. Ez egy olyan jelentés, amely átfogóan összefoglalja a bevándorlás és menekült ügy területén elért eredményeket 2013-ban, de a vízum kérdések, illetve a Schengeni kérdések is benne vannak. Általánosságban 2013-at úgy tekinthetjük, hogy nagyon fontos jogszabályokkal kapcsolatban a tárgyalásokat véglegesítették. Ide tartozik a migráció, a menekültügy, illetve a Schengeni rendszer. Ugyanebben az évben a migrációs áramlatok erősödtek, egyre több menekültügyi kérelem érkezett, és az is kihívást jelentett, hogy az Európai Unióba irányuló migráció erősödött. Október 3-án, ez még mindig 2003-ban történtek a Lampedusai tragikus események, bizonyára önök is emlékeznek erre, és ennek eredményeképpen állította fel a bizottság a mediterrán térséggel foglalkozó task force-ot, és cselekvési tervet állított össze, hogy különböző területeken milyen lépésekkel és intézkedésekkel lehet kezelni ezt a problémát. Rutte főigazgató úr, ezzel a szakbizottsággal is eszmecserét folytatott szeptember elején a Task Force létrehozása után, úgyhogy nem fogok részletekbe bocsátkozni, de természetesen, hogyha ezzel kapcsolatos kérdések vannak, akkor örömmel válaszolok erre is. Ami a, jogi, a jogos, a legális migrációt illeti. Mik az eredmények? Kétségkívül elmondható, hogy sikerült véglegesíteni a politikai tárgyalásokat az időszakos dolgozókról szóló irányelvről, és ezt sikerült hivatalosan is elfogadni 2014 elején. Ez egy nagyon fontos jogszabály, végre közös szabályokat állapít meg az ilyenfajta munkavállalók jogaira vonatkozóan, hogy megvédjük őket attól, hogy kizsákmányolják őket. Ezután nem sokkal, nem 2013-ban, de érdemes ezt ide csatolni, tehát a 2004 év elején bekövetkezett eseményeket sikerült a vállalaton belüli transferekről szóló irányelvben is megállapodásra jutni, és hivatalosan elfogadták ezt 2014 májusában. Ez is egy nagyon fontos jogszabály, a legális migrációról, amely a vállalaton belüli transfereket, dolgozók jogait, menedzsereket, szakértőkre vonatkozó és egyéb dolgozókra vonatkozó szabályokat egységesíti. 2013 márciusában a bizottság egy új javaslatot is letett az asztalra, ez egy új irányelvre vonatkozik, illetve hát a, a meglévő kutatókra és diákokra vonatkozó irányelvnek a felülvizsgálata tulajdonképpen ez azért, hogy könnyítsük ezeknek a, a személyeknek a beutazását, tehát tanulmányok és kutatások után, és hogy a mobilitást erősítsük, különösképpen azok esetében, akik már EU-s programokban vettek részt, mint például a Marie Curie, az Erasmus, és így tovább. Az a cél, hogy harmonizáljuk a szabályokat, közös szabályokat hozzunk létre harmadik országból származó diákok és kutatók esetében, mert egyelőre ez nem létezik. Vannak ugye önkéntesek, gyakornokok, és így tovább, tehát ez még tárgyalás alatt van, ezt önök is tudják, és az intézményközi tárgyalásokat is nem sokára meg tudjuk kezdeni, akkor, hogyha a tanács is a közös álláspontját véglegesíti a szövegről. Ugye tudják, hogy parlament már első olvasatban elfogadta az álláspontját, úgyhogy reméljük, hogy sikerül lezárni a tárgyalásokat a szövegről hamarosan. Aztán 2013. decemberében az egységes engedélyről szóló irányelv is életbe lépett, tehát az átültetésre szóló határidő lejárt, és most már egyszerűsödött az eljárás, amely a harmadik ország állampolgáraira vonatkozó jogokat egységesíti, akik eh, dolgozni érkeznek az Európai Unióba. Ugye szektorális irányelvek ezt nem szabályozzák, amiket említettem, az időszakos munkavállalókra vonatkozó, illetve a másik irányelv, tehát fontos volt ez a jogszabály. A meglévő irányelveket továbbra is figyelemmel kísérjük, és ez oda vezetett egyébként, hogy 2013 14 elején a családegyesítésről szóló irányelvet is felülvizsgáljuk. Ez útmutatást ad, és útmutatást is született arról, hogy a családegyesítés irányelvet hogyan kell értelmezni. Aztán az Európai Uniónak van egy olyan terület, ahol nem tudja a jogszabályok közelítését elérni, de ettől függetlenül támogatást adunk a tagállamoknak, finanszírozunk többfajta projektet az Európai Integrációs Alap keretein belül. Aztán az integrációs mutatók használatát is segítjük, illetve vannak nemzeti kapcsolattartó pontok, integrációs kapcsolattartó pontok, illetve a honlapunkon is van rengeteg információ. 2013-ban a bizottság nagy erőfeszítéseket tett arra, hogy a migrációval kapcsolatos ajánlásokat beemelje az európai szemeszter folyamatába. Bizonyos tagállamok esetében ugyanis konkrét ajánlások születtek a harmadik országból származó állampolgárok jobb integrációjára, itt konkrétan a munkaerőpiaci integrációról volt szó. Ami a menekültügyet, illetve a védelmet, illeti nemzetközi védelmet, szerintem sokat elértünk. Több éve zajlottak a tárgyalások az ajánlatok csomagjáról, az Eurodac, a befogadási feltételek, illetve a menedékérőkről szóló irányelvek felővizsgálata mind megtörtént, tehát, hogy a, a közös menekültügyi rendszert frissítsük, aktualizáljuk, és ez most meg is történt, ahogy mondtam. Az EASO tevékenységeiről most nem fogok részletekbe menni, hiszen majd utánam következik az EASO beszámoló nem sokkal. És biztos vagyok benne, hogy kollégám minden részlettel ellátja önöket. Ami az illegális migrációt illeti, új megállapodásokat írtak alá, visszafogadási megállapodásokat. Örményország, Törökország, ezek közé az országok közé tartozik. A, vissza, a személyek visszatérítéséről szóló irányelv végrehajtását figyelemmel kíséri a bizottság, és ezen kívül még egy közleményt is elfogadtunk a visszafordított személyekkel kapcsolatban. Most dolgozunk azon, hogy a, a személyek visszafordításával kapcsolatban legyen egy kézikönyv. Aztán a munkavállalókkal kapcsolatos szankciókról szóló irányelv, ez is egy nagyon fontos irányelv, amely szankcionálja az illegálisan itt, tartózkodó migránsok foglalkoztatását, és most volt az első alkalom, hogy a tagállamokra nyomást gyakoroltunk, és információkat kértünk tőlük a vizsgálatokról, illetve a kockázatfelmérésről. Úgyhogy minden tagállamból kaptunk vizsgálati jelentéseket, ezeket most értékeljük. Ami a határok védelmét illeti, az EU összes külső határán nagy a nyomás, tehát folytatjuk a tevékenységet, több közös művelet is zajlik a külső határokon, és van egy rendelet, amely az Európai Határfelügyeleti Rendszert hozza létre életbe lépett 2013. decemberében. És a határokon átnyúló bűncselekményeket igyekszik ez megelőzni, de emellett a határfelügyelethez is hozzájárul, illetve a jobb mentő akciók végrehajtásához is. 2013-ban fontos dolog még az, hogy megállapodást sikerült elérni a Schengeni kormányzási rendszerről, erről a rendeletről, új fajta értékelési és monitoring rendszert hoz létre ez a rendelet, ezt most állítják fel. 2013. februárjában bemutattuk az intelligens határok csomagot, itt regisztrált utazási program, illetve új rendszer szerepel, és sikerült 2013-ban megállapodni a felülvizsgált kölcsönösségi mechanizmusokat. Ez ugye a kölcsönös vízummentesség témájának keretén belül. 2014-ben benyújtottunk még egy javaslatot a Schengeni vízumkódex felülvizsgálatára. Aztán nemzetközi dimenziók, nagyon röviden. Tudják, hogy a külkapcsolatok keretei a migráció terén tulajdonképpen a globális megközelítést jelentik, a migráció és mobilitás témájában, és ezen kereteken belül is tovább dolgoztunk. Egy-két dolgot szeretnék csak kiemelni, például a mobilitási partnerségeket, amelyeket Marokkóval és Azerbajdzsánban 2013-ban írtunk alá és csak a teljesség kedvéért a mobilitási partnerséget megemlítem Tunéziával is, 2014 elején írtuk ezt alá. Érdemes itt megemlíteni, ami a migráció és fejlesztés kapcsolatát illeti, az ENSZ keretein belül folytatott magas szintű párbeszédet a, a nemzetközi migrációról és fejlesztésről. 2013-ban zajlott ez, és az Európai Unió is hozzájárult ehhez. A bizottság egy közleményt fogadott el amely a migráció fejlesztési hatásának maximalizálásáról szól. A migrációs kérdések tehát a 2015 utáni fejlesztési agendára teljes mértékben bekerülnek. Zárásként pedig 2013-ban egy újabb politikai megállapodás is született, ugye a több éves pénzügyi keretekről, és itt kiemelem az új migrációs és menekültügyi alapot a belbiztonsági alappal együtt. A hivatalos elfogadása mindennek 2014 elejére esik, most már átfogóbb finanszírozási eszközeink állnak rendelkezésre, tehát a migráció, menedék, ügy, az integráció, illetve a személyek visszafordítására vonatkozó kérdésekben mondom, egy átfogó rendszerünk van. Minden részletes információt megtalálnak a jelentésben, csatlakozik ehhez még egy munkadokumentum, amely a munkát Európai Uniós és nemzetközi szinten is elemzi, valamint egy statisztikai mellékletet is csatoltunk még további részletekkel. Köszönöm szépen, és szívesen válaszolok a kérdésekre. Um, a menekültügyel is foglalkozott, illetve bevándorlás hatással is ez az előadás. Nem tudom, Steven Ryan kíván-e hozzászólni. Nem feltétlenül szükséges, hiszen a menekült ügyről is szó volt. Szeretné valamit hozzáadni? Csak annyiba, akkor, hogyha kérdések vannak, azt hiszem, hogy a megjegyzések inkább a bevándorlásra vonatkoznak, de ez teljesen rendben is van. De szerintem a menekült ügy kérdésével is részletesebben foglalkozhatunk, tehát hogyha gondolják a kollégák, akkor ezzel kapcsolatban föltehetnek kérdéseket, és ön, illetve Steven Ryan is választad ezekre. Tisztelt kollégák, megnyitom tehát a vitát hiszen mind a két területen jelentős munkát végezte, végeztünk 2013-ban. Szeretném megemlíteni, hogy július óta rendelkezésre áll ez a jelentés, bár csak a mai napon nyújtották be. Tehát megnyitom a vitát, elég sok időnk van, kivételesen, nyugodtan, nyugodtan hozzászólhatnak, de azért senki ne vigye túlzásba. Két. Birgit. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr, németül fogok eh, beszélni. Mm-hmm. Tisztelt kollégák, azt hiszem, hogy az iraki, illetve szíriai események óta egyértelmű, hogy a jövőben csak növekedni fognak a menekültek száma, csak növekedni fog, és természetesen joguk van arra ezeknek az embereknek, hogy menekültügyi státuszt kérjenek, és itt maradjanak. Én egy másik területről szeretnék szólni, ez pedig a legális bevándorlás. A bizottság képviselője jó pár aspektusra rávilágított, mint például az időszakos munkavállalókkal kapcsolatos irányelvre is. Az én kérdésem a következő. A bizottság gondol-e a legális bevándorlás más formáira? Sajnos az egész anyagot nem tudtam elolvasni, nem volt erre időm. De azt mondhatjuk, hogy az Európába kívánkozók nagy számán, nagy részének van ugye menekült ügyi státuszra lehetősége, de milyen más úton juthatnak ezek az emberek Európába jogosan, tehát milyen más lehetőségek vannak, illetve hogyan lehetne őket tájékoztatni erről, a bizottság gondolkozik ezen. Tehát elle, hogyan lehetne elmagyarázni nekik, hogy a jogi, jogos bevándorlásnak vannak még más formái. Elnök, igen, azt hiszem, hogy szó volt már részben erről, de azért majd részletesen megvárjuk a választ. Körkopul. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, a, egy előadást is fogunk hallani majd a mai nap során, tehát lehet, hogy megkívánja osztani a két témát, ezért most jelenleg nem fogok kérdéseket föltenni a szabványokra, normákra vonatkozóan, már ami a menekültügyi kérelmek befogadását illeti. Ugyan ez egy óriási probléma számomra, illetve bizonyos tagállam számára ez problémát okoz, erről majd később kívánok szólni. Ami a jelenlegi témánkat illeti, igen, már egy ideje rendelkezésre áll jelentés, és bizonyára mindenki elolvasta ezt a nyári szünetben. Hogyha újraolvassuk az összefoglalást, és ismét beletekintünk, akkor azt látjuk, hogy vannak benne olyan dolgok, amelyek aggodalomra adnak okat. Természetesen utal a szöveg Lampedúzára, és ez nem vákumban, politikai vákumban történt. Természetesen tiszteletben tartva a bizottságot és minden illetékest, illetve résztvevőt, de hát azt mondhatjuk, hogy itt azért tátong egy nagy lyuk, ez pedig a következő, az általunk folytatott politika ezen államokkal, szervezetekkel, személyekkel szemben, akik ugye felelősek a bevándorlásokért és a bevándorlások magas számáért, akik mind ugye az Európai Unióba készülnek, önkéntesen kívánnak Európába utazni, és befogadást kérnek. Semmit nem teszünk, illetve nem teszünk eleget azért, hogy felelősségre vonjuk azokat az országokat, amelyek, amelyek ide engednek embereket, azonban nagyon sokszor hamis ígéretekkel kecsegtetik őket, ezen országok egy része európai forrásokat kap, akár közvetlenül, akár közvetett formában, és azt hiszem, hogy ezt most már felül kellene vizsgálni, hiszen ezek az országok nem úszhatják ezt meg. Második megjegyzésem. Teljes mértékben támogatom azt, hogy megfelelő forrásokat kapjon a Frontex, illetve megfelelő forrásokat biztosítsunk azon országoknak, amelyek a legnagyobb felelősséget vállalják földrajzi helyzetükből adódóan Azonban nem hiszem er, azt, és ugye erről szó lesz majd Hágában, magas szintű rendőri találkozón. Tehát azt hiszem, hogy a nemzetközi bűnözéssel szembe kell néznünk, hiszen főleg ez okozza ezt a jelenlegi helyzetet. És lassan ö, zárnám a hozzászólásomat azzal, hogy nem szabad elfelejtenünk, hogy egy rendkívül kényes kérdésről van szó, bizonyos országok számára politikai szempontból dinamit ez a kérdés, hiszen a politikusoknak reagálniuk kell, választ kell adniuk azoknak, akiket képviselnek, és ezek az emberek nem gondolják, hogy teljesen és észszerűen járunk el. A választópolgárok úgy gondolják, hogy válságban vagyunk, és csak azt látják az újságokban, hogy egyre többen szeretnének Európába, ba utazni, illetve a hírek rávilágítanak arra, hogy milyen sokan életüket vesztik az út során. Bármit teszünk tehát, akár a humanitárius segítségek kapcsán, akár a Frontex kapcsán, végül is valaki felelős ezen áldozatokért, ezért a szenvedésért, és azt hiszem, tisztelt elnök úr, hogy a bizottság illetve az európai szervezeteink bizony ebben nagyon felelősséget kell, hogy vállaljanak. Tehát nem elég azt mondani, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk annak értekében, hogy integráljuk ezeket az embereket. De ez nem ad választ a háttérben húzódó bűnügyekre, a bevándorlók magas számára, és a helyzetükre, a különböző bevándorlási kategóriákra. És, mi, és még egy dolog, a gyermekek. A 21. században, ahol mindannyian képzettek vagyunk, a kompjútereink előtt ülünk, és Twitter használunk, és a szociális média különböző formáit, mégis nem figyelünk oda arra, hogy nem morális, erkölcstelen magatartás formákat lehetővé teszünk gyermekekkel szemben, és gyakran ezt a bűnözők kihasználják a menekültügyi kérelmekben, gyakran a családra hivatkozva, de elég gyakran kíséret nélküli gyermekeket küldenek nagyon veszélyes helyzetekbe, és ami engem illet, attól tartok, hogy nem kezdtünk el foglalkozni egy olyan kérdéssel, amelynek egyáltalán nem szabadna megtörténnie a XXI. században az Európai Unió magas szintű és fejlett helyzetében. Elnök, köszönöm szépen. Müller úr. Peter. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék egy-két megjegyzést tenni magyarul. Tudom, hogy ez egy nagyon fontos uh, és nagyon jelentős jelentés. Eh, de ugyanakkor azt is gondolom, hogy bizonyos esetekben eh, nem elég kritikus, eh, vagy nem elég differenciált. Azt kell, hogy mondjam, ez különösen azokban a részekben lehet észrevenni, ahol Magyarországról van szó, azt kell mondanom hogy magyarországon a menekültügyi politika sokkal de sokkal restriktvebb mint bármely más európai unióhoz tartozó országban és ezt nagyon határozottan hangsúlyozni kell. azt is gondolom hogy minden túlzás nélkül azt lehet mondani magyarországon nincs működőképes menekültügyi rendszer a menekültek jelentős része ezt számos nemzetközi szervezet megállaptotta embertelen és megalázó körülmények között él eh, nagyon kevés eh, menekültügyi kérelemet fogadnak el a hatóságok. 2013-ban összesen 57 esetben adták meg a menekült, státuszt bevándorlóknak Magyarországon. <clears throat> Ezzel párhuzamosan egyre megnehezül azoknak az intézményeknek, a Helsinki Bizottságnak, a különböző NGO-knak a lehetősége, ezeket a kormány egyre inkább beszűkti és korlátozza. Ezek olyan szervezetek, amelyek a menekülteket támogatják, támogatják, a kormány ezeket a szervezeteket folyamatosan és következetesen háttérbe szorítja. Arra is utalnom kell, hogy elfogadhatatlan, hogy az európai közösség eh, egyik tagállamának a miniszterelnöke és ez Magyarország esetében volt a magyar miniszterelnök, eh, aki az illegális bevándorlókat bűnözőknek minősíti, és azt mondja, hogy Magyarország olyan politikát fog folytatni, amelyik lehetetlenné teszi a bevándorlást. Szó szerint azt mondta, hogy Magyarország egy kulturálisan homogén ország, és ezt a kulturális homogenitást nem engedjük a bevándorlás eh, útján, okán föllazítani. Azt szeretném kérdezni az Európai Bizottság képviselőjétől, mit kíván tenni a bizottság egy ilyen eh, retrisztív, ilyen, eh, eh, ilyen kiszorító menekültügyi politika esetében, milyen lehetőségei vannak a bizottságnak a tekintetben, hogy hatást gyakoroljon ennek a restriktív menekültügyi politikának a befejezésére. Köszönöm szépen. Thank you. Thank you, Peter. Uh, Köszönöm. A következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon köszönjük ezt a tájékoztatót, ez rendkívül fontos, nagyon fontos eszközről van szó, hogy meglássuk azt, hogy melyek a gyenge pontjai azon rendelkezéseknek, amelyek rendelet irányel formájában rendelkez, léteznek a bevándorlással kapcsolatban. A dél-európai országokra helyezkedik a legnagyobb migrációs nyomás, és a jelentés is mutatja, hogy ez most még veszélyesebb és robbanékonyabb. Egy olyan megközelítésről van szó, ami egyben gyengeséget is jelent a megközelítés vonatkozásában, és ez veszélybe sodorja az emberi életeket. Ez a felelősség egészen odáig kell, hogy terjedjen, hogy szolidaritás is helyt kapjon, és valamennyi tagállamnak támogatást kell kapnia egy európai mechanizmuson keresztül, ami objektív kritériumokra épül. A tájékoztatójával kapcsolatban felvetődik egy kérdés, nevezetesen a legális bevándorlók kérdése. Van-e akciótervük erre vonatkozóan? A második kérdésem, a Törökországgal, Görögországgal lévő megállapodások. Görögország aláírt egy ilyen bilaterális megállapodást Törökországgal. 115 ezer kérelem, mert adott ki Görögország, és négyezerre válaszoltak. A mi szomszédságunkban, a környékünkön történik-e valami annak érdekében, hogy ne legyenek ilyen kockázatok, és a szomszédság az Európai Uniónak romló helyzetet mutat. Hogyan szeretnének ezzel szembenézni? Elnök, köszönöm szépen. Nagyon hosszú a hozzászólói lista, de fontos, hogy egy szabad vitát folytassunk erről a kérdésről. Tehát, hogy mindenki szót kaphasson, azt kérném a kollégáktól, hogy egy percben próbálják megfogalmazni kérdéseiket. Versie asszony a következő hozzászóló. Elnézést, hogy mindig akkor emlékeztet, amikor az én, arra, hogy időt be kell tartani, amikor az én frakciómból kér valaki szót, de hát ez már csak így van. Szeretném elmondani, hogy a jelentés előterjesztése mindig nagyon fontos, mert mutatja a számok realitását. Verzsi asszony, beszéljen egy percnél többet, ez csak egy hiba volt, mondja az elnök. Szemüveggel próbálok itt olvasni, sok minden rosszat teszek, van ilyen, úgyhogy mondja el nyugodtan, amit szeretne. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom azért sűríteni a gondolataimat, de már majdnem egy percet elhasználtam. Tehát azt mondtam, hogy ez a jelentés lehetővé teszi, hogy a számokat realitásra fordítsuk, és hogy az Európai Unió felé bevárlá, bevándorlást megfogalmazunk világméretekben. Ez az Európai Uniót nem árasztják el a bevándorlók, ez egy világjelenség. Relativizálni is tudjuk ezáltal a dolgokat. Fontos tudni, hogy a bevándorlás főként a nagy országokra irányul, a legnépesebb országokra. Ezt is érdemes megvizsgálni, illetve relativizálni. Ha jók azok a számok, amit találtam, a leg népesebb országai fogadják be a bevándorlók 60%-át, tehát ez azért relativizálja azt, ami más országokban történik. Nagyon jól tudjuk, hogy a migrációs nyomás, bár én nem szeretem ezt a kifejezést, abból adódik, ami egyes országokban történik. 2011-ben a tunéziaiak árasztották el Európát. Tudjuk most ott mi van, most az sajnos a szíriaiak azok, akik a legnagyobb számban érkeznek az unió területére. Egyébként, és elnézést ezért a párhuzamért, elég megnézni, hogy kik halnak meg a földközi tengeren, eritreiak, szomáliaiak, szíriaiak. Tehát ez is mutatja, hogy mi történik ezen országokban. Találkoztam tegnap az Európai Menekültügyi Platform képviselőivel, és meg kell, hogy mondjam, hogyha sokat dolgozom ezzel a kérdéssel, azért mégiscsak megdöbbentett, amit elmondtak egyes esetekről, illetve, hogy vannak olyan emberek, akik a ö, bevándorlókat ö, zárt központokban tartják, és egyszerűen menekült kérelmezőknek többségét fogva tartják, és rosszul vizsgálják meg a kérelmüket, azért, mert vannak olyan személyek, akik akiknek már megvan a, képvisel, a ö, menekült státuszok. És mondanám, én is csatlakozom ahhoz, amit a magyar kollégánk mondta, mert a platform ö, felhívta a figyelmünket arra, hogy mi történik Magyarországon, miközben Magyarországon szinte elhanyagolható a menekültek száma összehasonlítva más országokkal. Tehát én azért szeretném, hogyha egy tényleges mérleget vonnánk arról, hogy mi történik, és hogy igazi összehasonlításokat végezhessünk arról, hogy az Unióban milyen a menekültek helyzete. Ugyanis vannak egyszerűen teljes mértékben elfogadhatatlan helyzetek, elfogadhatatlan a menedéket kérők számára, és azok számára is, akik nemzetközi védelmet kapnak az Unión belül és nagyon sokat beszélünk a különböző mobilitási megállapodásokról is. Én látom ennek a mérlegét a visszafogadás tekintetében. Sokkal kevésbé látom, hogy mi történik a fakultatív részsel, tehát azok, ami mindenképpen a harmadik országbeli állampolgároknak kellene, hogy kedvezzen, és hogy hogyan segíthetnénk a legális bevándorlást. Például Tunéziával, Törökországgal például mi történik, mert mindkét országgal vannak megállapodások, és ismétlem, én engem nagyon foglalkoztat az, ami történik az eritreaiakkal, mert az összes civil szervezet mind arra hívják fel a figyelmet, hogy az eritreaiak közül nagyon sokan szeretnének jönni Európába, és senki nem foglalkozik kellően. Már is befejezem, elnök úr, nem foglalkoznak megfelelően az eritrai helyzettel. Ez egy olyan ország, amivel gyakorlatilag sosem foglalkoztunk, miközben a helyzet ottan drámai. Mindenki nyitott börtönről beszél, nem véletlenül szeretnének az eritraiak Európába jönni, és nagyon meghaladtam a hozzászólási időmet, elnézést kérek érte. Not at all. Thank you very much. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Következő. Demeyer képviselő. Mayer úr. Mevrouw, eh, voorzitter. Mrs. Meyer, is it Mrs. Meyer asszony következik mondja a képviselő asszony, elnézést kérek, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A külső határokra egyre nagyobb nyomást nehezedik, és egyre több tragédia történik a tengereken. Kérdezem, hogy a bizottság egyetérte velem abban, hogy az Európai Unió politikái tulajdonképpen mágneses módon vonzák a migránsokat. Tehát tulajdonképpen egyre több migrációt vonz magához az Európai Unió. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Um, Következő hozzászólónk Stevens asszony az ECR-ről. Oké, okay, dank u wel, eh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is rövid leszek, mert számos kollega már sok mindent elmondott. A menekültek helyzete mindenképpen figyelemfelhívó. Látnunk kell, hogy Európa nem oldhatja meg a világ egyes részeinek összes problémáját, nincsenek megoldásaink. Tehát reálisnak kell maradni, és bizonyos kérdéseket fel kell tenni a bizottságnak. Láttam a jelentést, köszönöm a bizottságnak, hogy ezt elkészítette, rendkívül figyelemre méltó. Ami a tartalmát illeti, van benne több kék kártya is, ami kiadnak Európába, hogy ide vonzunk olyan embereket, akik magasan képzettek, mert magasan képzett szakemberekből hiány van ugyanakkor mégiscsak viszonylag kevés alacsony a kékkártyák száma. Szeretne a bizottság többet tenni annak érdekében, hogy elháruljanak az akadályok, hogy a legmagasabban képzett fiatalok bejöhessenek az Unióba, és több kékkártyát is lehetne kiadni. Azt is olvastam a jelentésben, hogy van egy munkacsoport a mediterrán térségben, amely különböző intézkedéseket jelentett be. És szeretném tudni, hogy ezek az intézkedések milyen mértékben kerültek valóban elfogadásra. Történt-e valami, valami kézzelfogható van-e, és vannak -e erről eredmények? Szeretném azt is megkérni a bizottságtól, hogy az Örményországgal lévő és megállapodás, illetve Törökországgal, nem tudom, hogy visszafogadási megállapodás folyamatban van-e. Hogy megpróbáljuk korlátozni az szabálytalanul bevándorlók számát. Elnök, köszönjük szépen, köszönő Lambertini asszony. Uh, thank you and, and thank you. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentést is több kérdésem is lenne. Először is a bizottság szeretné, szeretne mondani valamit arról, hogy a tendenciát hogyan látja a tekintetben, hogy hogyan használják fel a menekült státusz szemben a szubszidiáris védelemmel. Ezt érdemes lenne megnézni az irányelv dolgozása előtt. Vannak tagállamok, amelyek a szubszidiáris védelmet vizsgálják, és úgy tekintik, hogy ez szinte helyettesítheti a menekült státuszt. Nem tudom, hogy a bizottságnak van ezzel kapcsolatban észrevétele. A második dolog, a jelentés beszél arról, hogy fogvatartás történik, és a jogi támogatáshoz való hozzájutás is nagyon szerény. Tehát felvetődik a kérdés, hogy nem lenne -e hatékonyabb a felebezési eljárás, hogyha nagyobb jogi segítséget kapnának. A másik az ajánlások kérdése és az országjelentések. El tudnám mondani, hogy hogyan néz ki ennek a mechanizmusa, mert az egyik aggodalom, ami felvetődik a szociális dimenzió tekintetében, hogy itt nincs konzisztencia a megközelítésben, és a különböző tagállamoknál különbözőek a megközelítések. Vannak tagállamok, amelyek egy dolgot van, tesznek valamit, más tagállamokban pedig nem. Tehát hogy biztosítják a konzisztenciát? És végezetül pedig még egy terület, ami felvetődik a migrációval kapcsolatban – ez, ez kapcsolódik ahhoz, amit Stevens mondott. A, tehát a ö, szakmai képesítések elismerése azonok esetében, akik az unióban kívül jönnek. Ugye az, a legjobb, ö, valószínűleg az unióban vannak a legmagasan képzett ö, taxisofőrök, ö, tehát van-e itt valamilyen előrelépés? Köszönöm. Elnök, köszönöm, Jean. Madame Revo következik. Köszönöm szépen. Ebben a közleményben meg kell állapítani, hogy a menedéket kérők jogai eh, megerősödtek az Európai Unióban ugyanakkor, ahogy a bizottság eh, ezt mondja, nekem nem úgy tűnik, hogy a biz- eh, jól kezelnénk a migrációt Egyre több a tengeren a ö, dráma, ugyanakkor úgy tűnik, hogy Lampedusa tanulságait nem vonja le az Unió. Egy közös ö, fellépést kellene megvalósítani azoknak, akik a te- földközi tengeren ö, kelnek át. És itt egy igazi tagállami szolidaritásra lenne szükség. Miközben megállapítja az Unió, a bizottság, hogy kevés segítséget nyújt az Unió a szíriaknak, mégsem fogadja ezeket, és nem segíti őket kellő támogatással. Miközben különböző intézkedéseket ö, kérnek, hogy barátságosabban fogadják a menekülteket, mégis nagyon alacsony a a költségvetés a menekültekre szemben a külső határok védelmére fordított összegekkel. Hogyan lehet megvalósítani egy európai mentési eljárást akkor a, a tengeren, akkor, amikor a legtöbb tagállam nem nyújt támogatást? Sokkal ambiciózusabbnak kellene lenni az uniónak bevándorlásban és menedék kérdésében, és jobban kellene, hogy fogadják a menekültek. Küzdeni az illegális bevándorlás ellen ezt a ö, kibocsátó országokkal való együttműködéssel kell megoldani. Jobb együttműködést kell folytatni, ahogy ezt a bizottság is kéri, de ezen országokat segíteni is kellene a fejlődésben. Ezért az uniónak ambiciózusnak kell lenni, sokkal ambiciózusabbnak. Thank you. The next is Mrs. Spinelli. Benáli asszony következik. Köszönöm szépen ezt a beszámolót, ezt a jelentést, nagyon érdekes. Azt szeretem volna csak elmondani, hogy mivel egyre ö, növekszik ugye ez a, ez a krízis, az isis szemben folytatott háború úgymond egyre súlyosbítja a helyzetet. Tehát a szükség nő, és egész egyszerűen a lehető legnagyobb, legsürgősebben reagálni kell. A, menek, a menekült ügyek, menekültügyi státus elismeréséről nincsen még megállapodás, nem tudom, hogy mit ö, szeretnének tenni e tekintetben, és mit szeretnének tenni abban a tekintetben, hogy javítsanak a helyzeten, rengeteg tagállam nem foglalkozik a menekültekkel, a jelentés hetedik oldalán szerepül, szerepel, hogy több tagállam nem érdeklődik, Magyarország is ezek között van, és hogy mit tesz a Frontex, az még nem világos, az sem világos, hogy ki fog fizetni a bevándorlók jogai nem garantáltak, és ez azt jelenti, hogy a szervezet bűnözésnek adunk itt teret, vagy nyitunk itt teret. Úgyhogy én nem osztom az optimizmust a menekültek integrációjával kapcsolatban Európában. 15 ezer személy volt 2013-ban, ha jól értem, de sokkal többen kért, nyújtottak be ilyen kérelmet. Köszönöm szépen. Thank you. Next is Mr. Köszönöm szépen. Korao úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát vetettünk egy pillantást a menekültügyi helyzetre, 2000, bevándorlás és menekültügyi helyzetre 2013-ban, de úgy tűnt, hogy a korábbiakhoz képest történtek bizonyos lépések, de én úgy gondolom, hogy a múltban nem működött jól a rendszer, az biztos, hogy most van az első alkalom, hogy több probléma egyszerre jelenik meg a ügyel szemben Európában. Például szerintem azokat a szabályokat felül kell vizsgálni, amelyek arra vonatkoznak, hogy melyik tagállam kompetens a kérelmek befogadására és elbírálására. Ugye arról szól, hogy az illetőnek jelen, kell lenni az Európai Unió területén, aztán a tagállamokkal kapcsolatban szerintem vannak olyan tagállamok, amelyek sokkal több kérelmet kapnak, például Olaszország egy ilyen tagállam, a migrációs áramlatok hatalmas mértékben nőttek az elmúlt évben, és folyamatosan növekednek a beérkezők, folyamatosan növekszik a beérkezők száma. Ez a közel-keleti mediterrán helyzet és a háborúk miatt van így. Szerintem ez egy transzverzális probléma egyébként nem csak ezt a szakbizottságot érinti, hanem a külpolitika külpolitikát is érinti, pontosan azért, amit említettem, hogy a mediterrán térségben milyen háborúk zajlanak de szerintem a rendszer nem volt jó, nem működött, túlságosan szigorúak a kritériumok, talán egyszerűsíteni kéne a, ezeket a feltételeket és követelményeket. Ami pedig a Frontexet illeti, még nem tudjuk pontosan, hogy milyen korlátai vannak annak, hogy a Frontex meddig mehet el és hogyan cselekedhet. Olaszországban ugye volt ez a Maria Nostrum művelet. Nem tudom például, hogy a mentő akciók a tengeren hogyan működnek szerintem. Most sokkal nehezebb lesz a mediterrán, de a földközi tengeren emberi életeket menteni az új feltételek és szabályok miatt. Köszönöm szépen, hogyha valaki jelentkezni kíván még szólásra, akkor most jelezze, mert utána lezárom a felszólalók listáját. A következő Metzolev asszony. Grazie, Hafna. Köszönöm szépen, Hafna. Egy pontos, egy fontos kérdés, a relokáció. Az egyetlen egy utalás a hetedik oldalon található, és csak négy sor szól erről. Pedig mindannyian emlékszünk, hogy mi történt tavaly Dél-Európából az itteni szakbizottságban dolgozó képviselők pontosan a relokációval kapcsolatban kértek még több tevékenységet mert nagyon sokan érkeznek Máltára is, voltak olyan tagállamok, Mastrom asszony azt mondta a bizottságtól, hogy hát egész egyszerűen ez egy olyan téma, amivel senki nem kíván foglalkozni. Egész egyszerűen, amikor egy ekkora jelentős ülést megtartottak, ugye volt ez a relokációs fórum, és hogy nem történik semmi. Hát ennek a parlamentnek sokkal több információ kellene, hogy a rendelkezésére álljon, tudniunk kellene, hogy az Európai Bizottságnak milyen szinten milyen tervei vannak, annak érdekében, hogy ilyen fényben folytathassuk az eszmecseréket minden intézményben, nem csak a bizottságban. Mert az olyan tagállamok számára, mint Málta, a relokáció fogalma egy olyan fogalom, amely az állampolgárokat igen keményen érinti, és nekik ez nagyon fontos le legalább az eszmecseréből valami fajta megoldásnak ki kell bontakoznia. Eddig mi az üzenet? Hát az az üzenet, hogy a tagállamok és a bizottság nem érdeklődik, és nem hajlandó ezt a témát megvitatni. Csak a parlamenti képviselők, és csak ezen az ülésen hajlandóak az ilyen témákat megbeszélni. Mit mutat ez? Azt, hogy milyen szolidaritás létezik az európai országok között. Köszönöm szépen, Diaz Merra asszony következik. Diaz Merra úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, tulajdonképpen itt az álláspontokon múlik minden, attól függ, hogy ki olvassa ezt a jelentést, és hogyan. Én azt hiszem, hogy nem teljes még ez az anyag, és elég hagyományos, hogyha szabad így fogalmaznom. Én legalábbis ezt mondanám. Mm, több megjegyzésem is lenne, de nem szeretném itt a kollégákat untatni azzal, hogy nagyon részletes, nagyon sok részletbe megyek. Vannak olyan melyeket csak így fotólag emelnék ki, és példákat mondok rájuk, rengeteg példát lehetne egyébként mondani. A relokáció kérdésével kezdem. Valamint a szolidaritás, ugye a közös szolidaritás, amit a kisebb országok iránt mutatunk, amelyekre hatalmas nyomás nehezedik a menedékkérők miatt. A szolidaritást nem lehet hét sorban elintézni egy ilyen anyagban. Nem elegendő ez. És ami az emberek visszafordításáról szóló irányelvet illeti, ott csak a, az ideiglenes tartózkodás idejéről szól ez, és a méltó, emberhez méltó körülményekről semmi említés nem esik. Kerev úr most beszélt, én nagyon nagy tisztelettel viseltetem iránta, de hát a Frontex az nem, nem életmentő rendszer. Hát szerencsére a Frontex tud emberéleteket menteni a tengeren, de a Frontex az tulajdonképpen a tagállamok együttműködése. Egy jó gondolat egyébként, csak még nem teljesítették ki teljesen. A Frontex csak akkor lép közbe, hogyha erre kifejezett kérést kap. Tehát hívni, értesíteni kell a Frontexet, a határellenőrzés feladata az egyes tagállamoké, a Frontex pedig csak az együttműködésről szól a tagállamok között. Meg kell vizsgálni azt, hogy ugye milyen sajátosságai vannak a szárazföldi határoknak, a légi határoknak, a különböző típusú határoknak az integráció a szubszidiaritás alá tartozik, ahogy ezt egyébként az Európai Bizottság is elismerte, tehát ez is az egyes tagállamok saját felelőssége feladata. Engem érdekelne még valami a jogalkotási csomag finanszírozása, tehát az intelligens határokra milyen finanszírozás jut. Egy nagyon összetett kérdés ez ugyanis, és körülbelül 1,1 milliárd euró volt az induló összeg, ha jól emlékszem, de a szolidaritást azt még sokkal alaposabban meg kell vitatnunk, aztán a fejlesztés, és ugye azok a kifizetések, amelyeket a migránsok hazautalnak a, a saját hazájukba, és ezzel komolyan hozzájárulnak az érintett ország GDP-jének a javításához. Tehát ez egy fontos aspektus. A szolidaritásnál még valamiről kell beszélni, a büntető törvénykönyvek átalakításáról, tehát az emberkereskedők és embercsempészekre vonatkozó szabályok szigorításáról. Sokkal keményebb szabályokat kellene bevezetni az ilyen bűncselekmények esetében. És végül elnök úr, a volt elnökünk is nagyon jól tudja, hogy hogy nem lehet angolul az illegális terminust használni, hanem a clandestine vagy irregular szót kellene használnunk. Köszönöm szépen, és köszönöm az utolsó megjegyzését. Nagyon jól, jó emlékeztető ez az új kollégák számára is. Terminológiai figyelmeztetés mindenkinek. Az utolsó két hozzászóló következik. Most már szorít bennünket az idő. Winberg asszony lesz az első. Úgyhogy parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az 5 milliós lakosságunkhoz képest mi vagyunk az egyik olyan ország, amely a legtöbb menekültet fogadta be az Európai Unióba. Úgyhogy az az igazság, hogy nagyon nagy költséggel járt ez, és nagyon sok probléma is adódott, nem, tudtuk, nem tudtunk mindenkit méltó módon befogadni, és persze nagy nyomás nehezedik mindenkire, és hát szembe kell néznünk ezzel, ezzel a helyzetre. Persze tudom, hogy sokan jönnek Svédországba azért, mert jókat hallanak erről az országról, és nagyon sokan jelentkeznek, de több európai országon mennek keresztül, amíg Svédországig eljutnak, és nagyon érdekes, hogy ezt a hosszú út, ez, ennek a hosszú útnak a során senki nem ellenőrzi őket, ellenőrizni kellene őket a Dublini Egyezmény értelmében is, és ezt a tényt szerintem mindenkinek el kellene ismerni, hogy csak hagyják ezeket az embereket hozzánk áramolni. Ami minket illet, mi túl nagy felelősséget kaptunk, ami a határokat illeti. És az utolsó hozzászóló következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami ebből a jelentésből hiányzik, az a következő. Nincs benne semmi perspektíva. A jelentés elmondja, hogy a migránsok száma nő, ezt tudjuk. Matteo Renzi is elmondta már, méghozzá ebben a szakbizottságban, hogy, tehát ugye a tanács képviseletében, hogy nem csak, vagy nem ennyire azzal kellene foglalkoznunk, hogy az illegális migránsokból hogyan, illegális migránsokat hogyan alakítjuk át legálissá, vagy hogy növeljük a Frontex erőforrásait, hanem hogy a migráció okaival foglalkozunk. A gazdasági migránsok esetében bőven lenne tennivaló, hogy feltárjuk az okokat, és ezáltal megakadályozzuk ezt a fajta migrációt. De erről ez a jelentés nem szól. Mit terveznek tenni például mondjuk azzal kapcsolatban, hogy rengeteg emberkereskedő, csempész tevékenykedik és nem tudom, hogy a bizottság mondjuk tisztában van-e azzal, hogy a kék kártya rendszert csak Németországban vezették be, de az Európai Unió többi tagállamában nem. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, ez nagyon hasznos gyakorlat. Attól függetlenül, hogy majd utána még az Európolon keresztül lehet további információkat kapni és mielőtt a konkrét dossziékkal foglalkoznánk, hasznos volt ez az átfogó eszmecsere is, mert így láttuk, hogy ki hol áll a bevándorlási menekültügyi migrációs vitában. Úgyhogy szerintem hasznos volt erre fordítani az időt. Egy-két dolgot, egy-két kérdést hozzáadnék még nagyon röviden a listához. Először is elolvastam ezt a jelentést, de nem találtam a végrehajtásról szóló konkrét fejezetet. És a fő aggályunk az pontosan ez. Nagyon sok dosszié, rengeteg munka, amit elvégeztünk, az ugye lezárult, tehát a jogalkotói munka lezárult, de aztán a gyakorlatban mi történt, és a menekültügyi csomag is azért aggaszt minket, mert nem tudjuk, hogy hogy áll a végrehajtás. Nagyon sok kérdés pont erről szól, hogy a tagállamok miért nem tesznek lépéseket kollektíve és egyben, egyedül, önállóan, mert így a csomag nem kerül át a gyakorlatba. Tehát ezzel kapcsolatban várnám a véleményét, és a migrációval kapcsolatban az egyik anyagért té voltam a felelős. Ön szerint a végrehajtás hogyan alakul majd a tagállamokban, mert most eléggé ellenséges politikai klíma alakult ki, és a többi legális migráció dossziének a helyzetét hogyan látja. Például látogatókra és egyebekre vonatkozó jogszabályok, dossziék, mert most mondom, ez az ellenséges politikai klíma a legális migrációnak nem kedvez, nem tudjuk, mi lesz a végrehajtással, tehát akkor a bizottsági képviselők most a menekültügy kapcsán is tehetnek megjegyzéseket, hogyha akarnak. Question. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket és megjegyzéseket. A az általános nagy felvetéseket, kérdéseket fogom előre venni, és akkor majd kollégámra hagyom az, a, a többit. Talán a legutolsóval kezdek rögtön, ami a végrehajtást illeti. Hát az biztos, hogy a végrehajtás lesz az egyik legfontosabb prioritása a következő bizottságnak. Ezt a bizottság elnöke már elmondta, tehát a menekültügyben és a bevándorlás terén is. Most hatalmas jogszabályi korpusz áll a rendelkezésünkre, tehát ezeket már elfogadták, a legális migrációt, illetve hét ágazati irányában, és plusz egy, amelyről még folynak a tárgyalások. Tehát a végrehajtás lesz a prioritás, valamint a hatékonyság kiértékelése, tehát hogy mennyire hatékonyak ezek az irányelvek. A migrációt illetően több tanulmány is zajlik, készül most. Ezek is a végrehajtást mérik, valamint az irányelveknek a hatását, ami a befogadási feltételekről, illetve a harmadik ország beli állampolgárokra vonatkozó feltételekről szól. A biztos jelölt a jövő héten biztos részletekbe fog menni, de azért vannak dolgok, amelyeket már megerősíthettek. Juncker úr már elmondta, hogy a kék kártya, illetve a magasan képzettekre vonatkozó rendszer fontos prioritás lesz, mert valóban, ahogy több képviselő is ebben a szakbizottságban felhívta erre a figyelmet, ez nagyon fontos, csak egy-két olyan tagállam van, amely a kékkártyák legnagyobb számát kiadja, és a többi tagállamban ez a rendszer egész egyszerűen nem sikeres, nem működik. A vizsgálatot már megkezdtük, tehát megpróbáljuk felülvizsgálni, hogy ez miért van így. A kékkártya végrehajtásáról szóló első jelentést ezzel az éves jelentéssel együtt adtuk ki májusban. A rendelkezésünkre álló adatok alapján készítettük ezt el, de folytatjuk tovább az elemzést, illetve a kékkártyás rendszer végrehajtásának a felülvizsgálatát is folytatjuk, annak érdekében, hogy meglássuk, hogy mit tehetünk a helyzet javítása érdekében, hogy vonzóbbá tegyük az Európai Uniót a magasan képzett munkavállalók számára. Amit elmondhatok az az, és ezt a jelentésben is kiemeltük, hogy vannak nemzeti rendszerek az egyes tagállamokban, ezt ez az irányelv meg is engedi, Viszont így nem következetes a jogi rendszer, a tagállamok adnak ki engedélyeket magasan képzett munkavállalók számára, de ezek nem feltétlenül kék kártyák, hanem munkavállalói engedélyek, és ez bizony nem segíti a jogbiztonságot, illetve a világos helyzetet. Tehát nagyon óvatosan, nagyon alaposan meg kell nézni, hogy milyen állapotok is uralkodnak pontosan. Kaptunk kérdést arra is, hogy hogyan lehet az embereket tájékoztatni arról, hogy melyek a legális migráció csatornái, hivatalos csatornái. Az Európai Uniónak már van migrációs portálja, és itt elérhető rengeteg információ az irányelvekről is, illetve az eljárásokról az egyes tagállamokban, valamint a kapcsolattartó pontok adatai is szerepelnek. Persze ez nem elegendő. Azt tervezzük, hogy ezt a portált tovább frissítjük, és lenne egy másik része, ahol információs tájékoztató kampányokat tudunk majd indítani bizonyos országokban, Afrikában például, és máshol, és itt is beszélni kívánunk a legális migráció lehetőségeiről és csatornáiról. Következő téma az embercsempészek, illetve a szervezetbűnözés, amely ugye nagyon sok migránst juttat Európába. Igen, ez valóban egy olyan terület, amely prioritás, és ez már látható volt a cselekvési tervben is, amit a Mediterrán Task Force működésével készítettünk el. A bizottság nagyon keményen dolgozik. Most a technikai, szakmai szinten tartunk, az érdekeltekkel ültünk össze, nem csak a tagállamokból, hanem máshonnan is, azért, hogy lássuk, hogy hol mi működik, és hogyan küzdenek az embercsempészet ellen és emberkereskedelem ellen. A Europol és Frontex szakértőit is bevontuk ebbe a munkába, hiszen EU szinten koordinált megközelítésre van szükség. Az érintett ügynökségeknek együtt kell működniük, tehát őket is bevontuk, hogy küzdjünk ez ellen a jelenség ellen, ugyanis ez az egyik gyökere az illegális migrációnak. Remélhetőleg sikerül egy átfogó cselekvési tervet a jövő év elejére összeállítani, és ebben már az operációs tevékenységek is szerepelnének, illetve az együttműködés az Europol és a Frontex között, illetve a tagállamok között. Tehát a szervezetbűnözés, illetve emberkereskedelem, embercsempészet elleni küzdelem valóban az egyik legfontosabb prioritás számunkra a jövőben. Voltak még ö, olyan kérdések, amelyek a harmadik országokkal ö, való kapcsolatainkra vonatkoztak, és a Mediterrán Task force kapcsolatos kommunikációnkban ez szerepelt. Nyilván a harmadik országokkal együtt kell dolgoznunk, akár tranzitországok, akár onnan származnak a bevándorló emberek, és velük párbeszédet kell folytatnunk. Egy példát említek, az Afrika szarva országokkal ez a kártóni folyamat már zajlik, vagy fog zajlani ilyen párbeszéd és együttműködés. Novemberben indítjuk ezt be hivatalosan, de természetesen már vannak tárgyalások most is. És itt a nemzeti és regionális stratégiákról is tárgyalni fogunk, hogy a határvédelmet, illetve a jogszabályok betartatását, illetve az embercsempészet elleni küzdelmet napirendre vegyük ez egy jó példa, és szerintem a többi érintett országgal is hasonló irányban kellene elmozdulnunk. A Tunéziával és Marokkóval aláírt mobilitási partnerséget már említettem. De persze a mobilitási partnerség az nem csak a visszafogadást érinti, nyilván ez a része a dolognak, de vannak itt más projektek is, amelyek először is arról szólnak, hogy tájékoztassuk az érintetteket a jogos, a legális csatornákról, a képzésről, a belépés előtti szükséges tudnivalókról, és így tovább, a munkavállalási körülményekről az érintett tagállamokban, és így tovább. Tehát mi megpróbálunk egy átfogó megközelítést alkalmazni a mobilitási partnerségen belül, tehát legyen benne a legális migráció, illetve a küzdelem az illegális migráció ellen, valamint a menekültügyi rendszer megerősítése az érintett országokban. Ez mind-mind ide tartozik. Aztán jöttek még kérdések a határellenőrzésekről és a Frontex szerepéről is. A bizottság már többször felhívta erre a figyelmet, Malmström biztos asszony, illetve az igazgatónk is, hogy itt nem, a Frontex az nem egy európai határ őrök testülete, hanem egy olyan testület, amely támogatja és koordinálja a tagállamok határellenőrző, határvédelmi tevékenységeit. És nyilván a prioritás azokra a külső határokra esik, amelyek a leginkább érintettek, ahol a legnagyobb a szükség, például a mediterrán térség. Itt a tagállamok fordulnak a Frontexhez a kérésekkel. A Frontexnek nincsenek saját eszközei, hanem a tagállamok együttműködésére támaszkodik és ezért kérte mindig a bizottság azt, hogy a tagállamok hozzájárulásai növekedjenek, más tagállamok is járuljanak hozzá ezekhez a közös műveletekhez, amelyeket a Frontex koordinál, és hogy támogassák a mediterrán térségben a műveleteket. Most zajlik az eszmecsere a frontex és az érintett tagállamokkal egyébként arról, hogy hogyan lehetne kicsit upgrade-elni úgymond a Frontex munkáját a mediterrán térségben, és Triton műveletnek fogják majd ezt nevezni, nem fogja a Mare Nostrumot helyettesíteni, vagy leváltani, de a Frontexet megerősíti, a mediterrán térségben a tagállamok együttműködését megerősíti egy kicsit azért, hogy azokat, akik a leginkább kitettek ennek a jelenségnek, támogatni tudjuk. Ha jól látom, akkor a legtöbb felvetésre válaszoltam. Jaj, nem, egy kimaradt az európai szemeszter. Tehát, hogy hogyan járulunk hozzá az európai szemeszter folyamathoz. Bizonyára tudják, hogy az európai szemeszter egy nagyon komplex folyamat, és persze foglalkozik a gazdasági és szociális politikákra vonatkozó ajánlásokkal a tagállamokban, de idén nagyon szorosan együttműködtünk a foglalkoztatási főigazgatósággal és más főigazgatóságokkal is, azért, hogy szülessenek konkrét ajánlások az érintett országokra vonatkozóan, ahol nagyon nagy a szakadék a foglalkoztatási ráták között, tehát a tagállami állampolgárok, illetve a migránsok foglalkoztatási rátája között. Belgium és Svédország például ilyen, itt a legnagyobb a különbség az állampolgárok, illetve a migránsok foglalkoztatási rátája között, tehát szeretnénk olyan ajánlásokat látni, amelyek egy kicsit jobban aktivizálnák a migránsokat, jobban segítenék az ő részvételüket a munkaerőpiacon és a társadalmi inklúziót. Egyre több szinergiát kívánunk látni a migráció egyfelől, illetve a gazdasági és szociális politikák között másfelől. Tehát szeretnénk ezt erősíteni. Azt hiszem, a legtöbb kérdésről, kérdésre válaszoltam, ami a migrációt illeti, és akkor most röviden átadnám Stevennek, kollégámnak a szót, hogy a menekültügyről, a nemzetközi védelemről szóló kérdésekre válaszoljon. Thank you, Lara. I will also say Steven, that a few words. Köszönöm szépen, Lara. Akkor egy röviden csak, jó? Jó, rövid leszek. Tehát először is a bevezetőként ugye Fontos megemlíteni, hogy bevándorlás menekdék esetében a bizottság is elsősorban a végrehajtásra ö, szeretné hajta, helyezni a hangsúlyt. Van egy átfogó, világos jogi keretünk, és nagyon sok olyan kérdés, ami felvetődött, azt mutatja, hogy az igazi kihívás az lesz, hogy a gyakorlatban hogyan fogjuk ezeket alkalmazni. Nem csak az, hogy a tagállamokat segíteni kell az átültetési eljárásban, ami folyamatban van, hanem arról is megfelelően tájékozódnunk kell, hogy mi történik a 28 tagállamban Természetesen a máltai ügynökségünk, a menekült támogató ügynökség is foglalkozik ezzel. Van kérdések, amiket feltettek a képviselők, és az egyik kérdés a Magyarországot illetően valóban a bizottság tudatában van annak, hogy milyen nagy kihívásokkal kellett Magyarországnak szembesülni az elmúlt időszakban, különösen a menedékkérők száma emelkedett meg jelentősen Magyarország. Soha nem tapasztalt nagyszámú menekült mert szembesült, és ezeknek a fogadása problémát okozott. Szoros kapcsolatokat tartunk a magyar hatóságokkal, és ellátogattunk azon központokba is, amelyek működnek. Lényeges jelen javulás történt, nem ideális még a helyzet, de komolyan javult a helyzet. Szemben azzal, amit a magyar képviselő említett, a, ami a Magyarországi Helsinki Bizottság aggodalmaival szemben, tudtuk, ezt is ismertük, és különösen a magyar hatóságokkal megvitattuk azt is, hogy milyen fenntartásaink vannak a fogvatartással szemben. etek idetben is voltak javulások, Szerintem ezt érdemes megemlíteni. A jogi keretek is változtak. Vannak még azonban kérdések, amelyek erről továbbra is tárgyalunk a magyar hatósággal, hatóságokkal. Még néhány kérdésre szeretnék reagálni, amit fe, amelyeket feltettek. Versia asszony, tett fel egy kérdést a fogvatartással kapcsolatban, és a feltételekkel, amelyek a fogvatartó központokban vannak. Nagyon világos a keret szabályozás arról, hogy milyenek kell lennie a feltételeknek. ki mondja, hogy csak kivételes esetben végső megoldásonként alkalmazható a fogvatartás és azt is világosá teszi, hogy a fogvatartás ideje alatt is bizonyos szintű ellátást biztosítani kell, biztosítani kell, hogy valamennyi tagállamban. Mayer asszony és Lambert asszonynak voltak további kérdéseik azzal kapcsolatban, hogy a különböző tagállamok különböző státuszban ismerik el a menekült kérőket, vagy a menekülteket, illetve a szubszidiáris védelmi státuszt is alkalmazzák. Ezzel kapcsolatban azt kell elmondani, hogy most már világos a jogi keret, a tagállamoknak azt kell vizsgálniuk, hogy először is valaki a menekült státuszra jogosult-e vagy sem. Ezt követően vizsgálhatják meg, hogy a szubszidiaris védelemben részesülhet-e. A gyakorlatban vannak még kisebb-nagyobb különbségek a tagállamok között a gyakorlatban, illetve abban, hogy hogyan alkalmazzák a jogi keretet. És de úgy gondolom, hogy van egy bizonyos konvergencia, amit tapasztalható. És ez igaz az Európai Menekült Támogató Szervezetre is. És didaktikus módszerekkel próbáljuk megmagyarázni a tagállamoknak, hogy a minősítési szabályokat hogyan kell alkalmazni ezen esetekben, és hogy a konvergencia remélhetőleg meg fog valósulni, és a státuszokat azonos módon fogják majd alkalmazni. Több kérdés hangzott el azzal kapcsolatban is, hogy szolidaritás általában, illetve a ö, relokáció, áttelepítés. Bizonyos aggodalmak hangzottak el a máltai képviselőtől a relokációval kapcsolatban. Itt ismételten hangsúlyozni szeretném, hogy a bizottság szempontjából, és ez már leköszönő biztosunk is megerősítette, és meggyőződésem, hogy az új biztos is ezt támogatni fogja. A relokáció az egy szolidaritási megnyilvánulás és optimisták vagyunk, hogy a tagállamok megfelelő feltételekkel fognak ezzel is élni. A relokációt eddig leginkább Málta élvezte, de úgy gondolom, hogy vannak olyan helyzetek, vagy lesznek olyan helyzetek a jövőben, amikor a tagállamok meg fogják fogalmazni azt a kívánságokat, hogy éljenek a relokációs lehetőséggel olyan esetekben, amikor egyik vagy másik tagállamra rendkívüli teher nehezül a menekült keres, kérők vagy az elismert menekült státuszúak száma miatt. Elnök közben szól, hogy fejezze be. Rendben, mondja a hozzászóló, csak azt szeretném még hozzátenni, hogy megvannak a pénzügyi ösztönzők, amik segítik a tagállamokat abban, hogy ezt kezeljék, és az éves relokációs fórum ami múlt évben volt, idén is megtartásra kerül novemberben. Ezt fel fogjuk használni arra, hogy a tagállamokhoz felhívást intézzük, hogy ezzel megfelelően éljenek Figyelembe véve az időkorlátokat azt hiszem, hogy ennyit mondok most, végül is szint, gyakorlatilag mindenre kitértem, ami elhangzott. Elnök, köszönöm szépen. Órákat lehetne ö, téma, ezen a témán ö, elidőzni, de ez mutatja, hogy melyek a fő aggodalmak, és hogy mi az, ami ebből kezelhető Tehát itt mindenképpen van, válaszolnunk el majd hivatalosan a jelentésre. Egy összpontosított vitának tekintsük ezt, de gondolom a kollégák tudják, hogy ez mindenképpen egy kritikus pillanat e, vitán belül, a tekintetben, hogy mi történik a földközi tengeren, és Jean Lambert a jelentéstevője a támogatási hivatalnak, és a kollégák, akik jelentéstevők más csomagokkal kapcsolatban is, amiket korábbi vitákban már említettük. Ezért nagyon fontos, hogy ez egy megfelelő tájékoztató vita legyen, ez az új tagok számára is fontos nem csak azért, mert egy ügynökségről van szó, hanem azért, mert ez jelképes is, és jól mutatja, hogy mi az, ami nem működik. És a szolidaritás egy nagyon fontos kérdés számunkra. Természetesen a jelentés és kapcsolatban tehát a kérdéseket is meg fogjuk vizsgálni, és vissza fogunk térni egyes kérdésekre és ott van a több éves munkatervünk is, és fontos, hogy a, az egyes pontokra majd időről időre visszatérjünk, és rugalmasan tudjuk ezeket kezelni. Tehát, és akkor most köszönöm, hogy itt vannak, és megnyitom a vitát. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, nagyon szépen köszönöm, hogy meghívást kaptunk, és engedjék meg, hogy gratuláljak ez az új parlamenti ciklushoz, és sok sikert kívánok a nagyon fontos munkájukhoz. Teljes mértékben számol, számíthatnak rám és az ügynökségünkre ebben a munkában. Amennyire lehet rövid leszek, hogy megkönnyítsem ezt, ezért körbeadtam, és remélem, hogy körbe is ment egy rövid összefoglaló, amiben lehet látni, hogy eddig mik a legfőbb fejlemények. A fő oka annak, hogy itt vagyunk, ez az éves jelentés a menekült státusz Koszovóval kapcsolatban, a menekültek helyzetével kapcsolatban. Nagyon nagy öröm számomra, hogy referencia dokumentum vált a dokumentumunk, és gyakorlatilag egy kézikönyvet tudtunk létrehozni a menekültügyi kérdésekben. A múlt évben már láttuk, hogy három fő iránya volt 2013-ban a Nyugat-Balkánon, és hogyha körül megnézzük ezeket a különböző folyamatokat, akkor különböző jellemzőket tapasztalhatunk. Szíriában hát nem szükséges részletekbe menni és ismertetni a helyzetet, nap mint nap láthatjuk a televízióban, múlt hónapban is egyre növekszik a menekültek létszáma, ha csak a számokat nézzük. Egyre több a ö, szíriai kérelem, az első három legnagyobb szintűben van. Ez nagyon jól mutatja a helyzetet. Oroszországban egészen más a helyzet. Ha megnézzük a, a kérelmeket, akkor azt tapasztaljuk, hogy az orosz kérelmezők azok főként csecsenek, Csecsniából származnak, és a többségüket el is utasítják. Ha megnézzük a Nyugat-Balkánt, akkor megint csak más jellemzőket tapasztalhatunk. A Nyugat-Balkán folyamatosan, és most már évek óta olyan helyzetben van, hogy, és az idei első sorában is azt láttuk, hogy nagyon sok menekült azzal a ponton lép be, és nagyon negatív hatása van ennek a kérelmekre. Körülbelül 96%-ban utasítják el a kérelmeket, és van olyan ország is, ahol 100%-ig. Nagyon különbözőek a helyzetek. A szíriaiak azok védelmet kapnak, nem szükséges magyarázni, a nyugat-balkániak általában nem. Nem felelnek meg a kritériumoknak. Ha most átugrom a legutóbbi tendenciákra és az idei évet vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy a múlt évi növekedés már a múlt évben volt az Eurostat adatgyűjtése óta a legnagyobb számú menekültet számláló év. Szíria mellett említhetném Ukrajnát, Irakot, és nagyon jó érthetőek ezek a helyzetek. Eritrea hirtelen felbukkant a képben, nem igazán magyarázható, eddig nem került megmagyarázása. Az eritreai helyzet évek óta rossz, és még mindig rossz, de önmagában ez nem magyarázza, hogy hirtelen ennyire megnövekedett a kérelmek száma. A tagállamokkal együtt vizsgáljuk ezt, és megpróbáljuk jobban megérteni a mechanizmust. A múlt évben és az idei évben főként azra próbáltunk koncentrálni, hogy az menekültügyi jogszabályokat megfelelően tudják alkalmazni. Nagyon fontos a következő lépés, most már az a lényeg, hogy amit mindenki a jogalkotási folyamatban megígért, azt most végre is hajtsa. közös képzés részesültek a tagállamok, kézikönyv került kidolgozásra, ami lehetővé teszi nagyon gyakorlati annak a jogszabálynak az alkalmazását, ami elfogadásra került ország, származási országi információra vonatkozóan. Például múlt évben tanulmányoztuk a nyugat-balkáni helyzetet, ez egy rendkívül speciális helyzet, a push és pull hatás itt nagyon erősen érvényesül. Jövő hétenre fog elkészülni várhatóan egy Csecsenországgal kapcsolatos dokumentum és Szomáliára is, és megpróbáljuk a biztonsági helyzetet ismételten felmérni Afganisztánban. Tehát a különböző származási országok helyzetét fontos ismerni, és a szakértőket is bevonjuk Irak, Szíria, Ukrajna és más országokkal kapcsolatban, amelyek fontosak Említettem, elnök úr, és próbálok nagyon rövid lenni. A földközi tengeri munkacsoporttal kapcsolatban nem szükséges nagy, nagyon részletekbe menni, de talán két dolgot érdemes megemlíteni. Az egyik, hogy végül elkezdtük, mert ez már a 2004-es hágai program óta a napirenden volt, hogy meghozzuk azokat a lépéseket, ami a közös eljárásokat segíti. Az első óvatos lépések ígéretesek. A második dolog, együtt dolgoztunk az Europollal, a Frontex-sal és az Eurojust-tal, érdekes kombináció egyébként, hogy egy projektet valósítottunk meg Máltában és Olaszországban, hogy jobban lássuk a bűnöző szervezeteknek a működését, amelyek az áramlás, áramlatok mögött meghúzódnak. Vannak területek, amikre vissza kell majd kétségtelenül térnünk. A munkát csak akkor tudjuk megfelelően elvégezni, ha megkapjuk ehhez a megfelelő költségvetési és humán erőforrásokat. A LIBE szakbizottság a módosítójét nagyon köszönöm, mert rendkívül fontosak. Ez egy nagyon nagy stresszel járó munka, és emberek nélkül nem lehet munkát végezni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm, és köszönöm, hogy rövid volt, mert így lehetővé teszi, hogy haladjunk, és később majd még vissza tudom adni a szót. Az operatív részét néznénk most meg, hogy mitvel foglalkozik a hivatal, és aztán a menekült minősítéssel kapcsolatban és önök nagyon jól látják, hogy konkrétan mi történik, a kollégák pedig megfelelően fel tudják majd tenni a kérdéseket, hogy egy igazi párbeszéd alakulhasson ki. Esetleg indíthatnánk a jelentéstevőnek a szanyagával, és akkor kezdjük az ön kérdésével és észrevételeivel, és jelezik, hogyha szót kérnek. Köszönöm szépen és köszönöm a jelentést, és a nagyon jó minőségű, és szerintem na- nagyon sokan üdvözöljük azt, amit ön elmondott a végrehajtással kapcsolatban. Nem tudom, hogy szükséges-e tovább részletezni, hogy a Dublini szabályozásnak a korai figyelemfelhíváson és a felkészülésen az hogyan került kidolgozásra, elfogadásra a tagállamokban. Ez ami pedig a konzultatív fórum szerepét életi egy kicsit érdemes azt is megnézni, hogy ez hogyan kerül alkalmazásra, használatra. Talán azt lenne érdemes megválaszolni, hogy miért van az, hogy a legtöbb országban mindenképpen emelkedik a kérelmek száma. Volt egy időszak, amikor eh, miközben más országokban meg csöppen, csökken. Eh, most Görögország, Ciprus eh, mellett gondolok arra, hogy vannak -e ennek speciális okai. Köszönöm. Okay, the next one is, uh... Köszönöm szépen. Kirk hope úr következik. Time, Chairman. Nagyon rövid leszek, elnök úr, mert azt hiszem az általános politikai állásfoglalásomat már megtettem. Három kérdést gyorsan hadd tegyek fel. Regionális védelmi programok. Elégedettek vagyunk ezekkel? Tehát ezek a protekciós, ezek a védelmi programok a harmadik országokkal valóban valami kézzelfogható hatást is eredményeznek? Nem vagyok ezzel kapcsolatban annyira biztos. Második dolog, az európai országok, tagállamok, maguk. Milyen helyzetben vannak? Ugye nem sikerült, nem sikerül a kérelmeket feldolgozni, egyszerűen a beérkezők az első tagállamba érkezőkkel nem tudnak foglalkozni, azt látjuk, hogy rengeteg ilyen személy össze-vissza áramlik az Európai Unióban. Kelléjben, Franciaországban ugyanez a probléma. Nagyon sok helyen felmerül ez, tehát megérkezik valaki az EU egyik tagállamába, benyújtja a kérelmét, és ezt nem dolgozzák fel. Nem tudom, hogy az EU mit tudna tenni, az első ilyen célországok több támogatásra tartanának igényt, vagy hogyan segíthetnénk, vagy több olyan ország kellene, akik gyorsan tudnak foglalkozni a kérelmekkel, mert ez így nem működik, és akkor ezért mennek arrébb az illetők, vagy sem. Zilvibria? Köszönöm szépen, én is nagyon rövid leszek ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Nagyon jó minőségű jelentés, és ön is említette, hogy az együttműködés kultúráját elég nehéz meg megszerezni, de a tagállamok között azért ez is eh, jól fejlődik a bizottsággal és az önök közreműködésével is. Igaza van abban, hogy hangsúlyozza, hogy milyen szerepet játszik a büró. Ki egy vagy két eh, gyors észrevételem lenne, az a jelentés, ami a eh, a menekültékről szól, a jövőben lehetővé teszi, hogy előre is egy kicsit láthassuk a dolgokat. Nagyon sok elemzést tartalmaz, és a kritikák remélhetőleg segítene fognak bennünket abban, hogy előrelépjünk. És ami pedig a kérdést illeti, hogyha lehetősége lesz, akkor jó lenne, hogy egy kicsit összefoglalná az, hogy milyen megállapodások vannak a büró és e néhány nem tagállam között, például itt gondolok elsősorban Svájcra, illetve hogy tudna-e néhány ele, további elemet mondani a költségvetéssel kapcsolatban, mert úgy látjuk, hogy a bírónak különböző tevékenységeket kell folytatnia, és gondolom, hogy ennek a személyi állományra és a magának az irodának a működésére is lesz hatása. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen, Szilvi. Ferrer asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó lenne, hogyha jobban értenénk, hogy mit kívánnak konkrétan tenni azoknak az országoknak a támogatására, akik a migrációs áramlatokkal szembe találják magukat, mint például Olaszország is. Hatalmas problémát jelent a nemzetközi védelemre irányuló több millió kérelem kezelése. Nem lehet az időkereteket tartani, demokratikus módon eljárni. A nemzetközi védelem kérdése egyébként nem egy olyan kérdés, amely a különböző hullámokhoz kapcsolódik, az emberi jogok védelméről van itt szó. Szabadságot keresnek ezek az emberek, amikor megérkeznek ebbe az ország, ezekbe az országokba, és fogva tartják őket hónapokon át, vagy akár egy évig, miután aztán menekültként kezelik őket. És lehet, hogy esetleg olyan országokba visszakerülnek, ahol nem tartják tiszteletbe az emberi jogokat tulajdonképpen az utcán vándorolnak, hogyha nem tartják őket fogva a kérelmük elbírálásáig, tennivalók nélkül. Az érintett tagállamoknak finanszírozni kellene a szociális integrációs projekteket, és így tovább, tehát akkora összegekre lenne szükség, amelyek segítik ezeket a tagállamokat azért, hogy ezekkel a kéremezőkkel szemben megfelelően tudjanak eljárni, hogy az nagyon nagy a nemzetközi védelmet kérő személyek kérelmének az elbírálása tulajdonképpen egy láncolat, a, arról szól, hogy hogyan ö, viselkedünk egy kívülről érkezővel szemben, diszkriminációt lehet most tapasztalni most. Én azt kérném, hogy a speciális tervben szerepele támogatás az érintett országoknak, akik felé áramlanak ezek a migrációs folyamatok. Köszönöm. Thank you. Next one is Mrs. Dali. Dali asszony következik. Mária, parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az ügynökség munkáját, az ügynökség képviselőjének a beszámolóját is. Örülök, hogy lehetőségem volt arra, hogy ellátogathassak az irodába, a hivatalba, és láthattam az ott zajló munkát, és ez nagyon pozitív benyomást tett rám. Különösen akkor, mikor az ember arra gondol, hogy az ügynökség erőforrásai mennyire korlátosak. Úgyhogy el kell mondjam, hogy engem komolyan aggasztanak ezek a számadatok, amelyeket ön itt felsorolt. Tehát említette, hogy hányan kérnek, hányan nyújtanak be menekültügyi kérelmet, és azt mondták, hogy most megint rekord volt 2013-ban, 2014 is ugyanilyen év lesz, azt mondja, tehát a kérelmek száma a csúcsra fog emelkedni. És az én kérdésem pedig a következő, milyen helyzetet teremt egy ilyen megugrás a menedékéremek számában az Európai Uniós tagállamokra nehezedő nyomás egyre nagyobb. Ezért szeretnék tehát az elzó aktívabb szerepeért felszólalni. Ugye a levelekben ezt már említettük, Jean-Claude Juncker és a migrációs biztos jelöltnek írt levelében erről szólt. Én szeretném látni az EASO kibővült hatásköreit, aktívabb szerepvállalását, és azt hiszem, hogy most ezt a lehető legjobb személynek mondom, és neki teszem fel a kérdést, ő tudja ezt majd megválaszolni tehát tud-e az EASO még több munkát végezni az érintett országokban, tud-e aktívabban fellépni? Én azt, száll, azt szeretném látni, hogy egy ügynökség teljes projekteket hajt végre a végrehajtás ellenőrzése helyett, a jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése helyett. Tehát vannak nagyon fontos projektek ebben a tekintetben az elkövetkezendő években, erről szeretnék több informáciát. És még két kérdés említették a csomagot és azt, hogy mindenkinek be kell tartani az ígéreteit, tehát minden tagállamnak cselekedni kell. Hát engem érdekel, hogy hogy fogunk idáig eljutni, hogy tudjuk elszámoltatni a tagállamokat, vagy rávenni őket, hogy hajtsák végre a feladataikat, és működjön ez a csomag. Említették még azt a jelenséget, hogy ugye a szervezetbűnözés bűnözés aktív szerepet játszik a migrációs folyamatokban. Én azt szeretném, hogy a gyakorlatban is tegyenek valamit, mert attól tartok, hogy erről a jelenségről csak beszélünk, megemlítjük a szervezet bűnözést a migrációban, de mindig akkor beszélünk erről, amikor tragédiák bekövetkeznek, például a legutóbbi Lampedusai tragédia és egyebek. De gyakorlatban nem történik semmit. Végül pedig, hogyan tudja az ügynökség megfelelően és hatékonyan végrehajtani a munkáját? ehhez a megfelelő erőforrásokra van szüksége, és szerintem ennek az ügynökségnek a megfelelő feladatok mellé a megfelelő személyzet is szükségeltetik, és a megfelelő erőforrások, mert egyébként nem tudja végrehajtani a munkáját. Személyzet és gazdasági erőforrások nélkül az ügynökség nem tudja kezelni azt a válságot, amelyel most szembenézünk. Uh, Köszönöm szépen, Keller. Thank you. I very much agree with the sufficient resources. Egyetértek azzal, hogy megfelelő erőforrásokra van szükség, ugye erre törekedtünk az elmúlt esztendőkben, illetve a menekült egy csomag megvalósítása mellett törnék láncsát, tudom, hogy még nagyon sokat teendünk. Például, hogyha megnézzük a menekült, ügyi státusz elfogadását, elismerését a különböző országokban, ez nagymértékben eltérő képet mutat. Remopoulos biztos jelölt úr nak szánt levelünkben ugye azt írjuk, hogy harmadik országokkal együtt kellene működni, hiszen ez érinti a menekültügyi kérdéseket. De nem arról van szó, hogy ezeket az embereket távol tartsuk. Esetleg szólná arról, hogy milyen további információval rendelkezik, mit jelent ez, hogy harmadik országokkal való együttműködés, és mi a teendő, mit kívánnak tenni a jövőben a harmadik országokkal való kapcsolattartás során. Aztán, ami a kísérleti projektet illeti Málta és Olaszország, ugye ezeket az országokat említette a csempészettel kapcsolatban. Szólná részletesebben arról, hogy ebben mi az önök szerepe, mi történik pontosan, és mi a helyzet ebben a témában a harmadik országok fényében elnök úr. Úgy látom, hogy mindenki ugyanerre a kérdésre tér vissza. Következő hozzászóló Professor Eliger úr. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és köszönöm szépen, hogy bemutatta az éves jelentésüket. Ezt nagy mértékben értékeljük, és rendkívül fontos a LIBE szakbizottság számára. hiszen alapvető jogait érinti ez azoknak, akik nemzetközi védelmet kérnek, menekültügyi státuszt, és itt kopogtatnak az Európai Uniós tagállamok ajtaján. Kapcsolódnék egy témához a kérdésemmel. Az a tapasztalatom, az a tapasztalatom, hogy mindig van egy visszatérő kérdés, ez pedig a téves felfogás. Ez tényleg döbbenet. Nagyon érdekes látni, hogy a valós tényekről mennyire keveset tudnak az emberek, mennyire keveset tudnak a menekültügyi statisztikáról, tényekről. Nagyon sokan meg vannak győződve arról, hogy a déleurópai tagállamok elárasztják a menekültek, de hát a legnehezebb teher Németországot, Nagy-Britanniát, Franciaországot és Svédországot érinti, nem feltétlenül azokat, akik a határokon vannak. ami a közös menekültügyi rendszert, szabályokat, törvényeket, kötelezettségeket illeti. Ugye itt arról van szó, hogy köt bennünket a Genfi egyezmény, illetve az 51-es, 67-es cikkekre utalnék, Kérdésem tehát a következő, hogyan lehetne jobb tájékoztatást nyújtani, hogyan lehetne a valós tényekről tájékoztatni az embereket. A második kérdésem pedig, hogy hogyan magyarázzuk az, hogy nagyon is heterogén a szabályok megvalósítása. Közös menekültügyi rendszert kívánunk ugye létrehozni, ez az önök hivatalának a feladata, mégis ugye eltérő képet látunk a megvalósítás terén. Hogyan lehetne meggyőződni arról, hogy minden menekültügyi kérelemnek legalább van némi esélye, tehát hogyan lehetne biztosítani azt, hogy a menekültügyi kérelmek legalábbis meghallgattatásra kerülnek? Uh, uh, um, um, um, defaults to uh, the principle tehát a nem visszatérítési elvet hogyan lehet érvényesíteni, és hogyan tudnánk meggyőződni arról, hogy amikor nem legális bevándorlással, bevándorlással állunk szembe, ugye itt a dél-spanyol területekre gondolok, a Maltára, Máltára, a Görög-szigetekre, lampedúzára és így tovább, Olaszország déli részére. Tehát hogyan lehet meggyőződni arról, hogy amikor van egy potenciális menekült ügyi kérelem ezek között, akkor legalábbis esélye legyen ennek. Mert ugye a jelenlegi eljárásban természetesen a center, központba helyezzük őket. Whatever name. Bármilyen névvel illessük is ezeket a helyszíneket. És aztán a visszatérítési szerződéseket érvényesítjük, érvényesítjük a szomszédos országokkal, illetve ott vannak a, a származási országok, ide térítjük vissza az embereket, de a valós menekültügyi kérelmeknek esélyük sincs. Hogyan lehetne tehát ezt javítani? Hogyan lehetne ezt a helyzetet orvosolni? Ez a két kérdés, amelyről önhöz fordulok. Thank you, Juan. I understand what you're saying. I mean, there, there, I saw the recent asylum stats Nos, ugye látjuk, hogy Németország, Olasz, Olaszország valóban nagyon nagyszámú menekültel kell, hogy megbirkózzon, de természetesen először a déli országokba érkeznek ezek a menekültek, ezért ez a természetes felfogás erről a kérdésről. De értem pontosan, hogy mire gondolt, amikor ezt pontosította, tisztázta. Fönáli asszony következik. Eh. Köszönöm szépen ezt a jelentést, elnök úr. Egyetlen egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. A Mare Nostrum valószínűleg nem fog folytatódni, tehát a Frontex Plus-ban ez nem lesz benne. Nagyon sok bizonytalanság van a Frontex Plus-zal kapcsolatban. Konkrétan a finanszírozás terén, feladatok terén. És én azt szeretném kérdezni, hogy nem lehetne -e valahogy arról gondoskodni, hogy legyen egy tisztviselő, egy elzó tisztviselő, aki a Frontex mm, mentőakcióiért felelős, illetve azért, hogy a menedékérők vélelmét garantálni tudjuk. Én ezt azért mondom, mert létezik egy 2012-es megállapodás az EASO és a Frontex között. És végül még egy valamire szeretnék emlékeztetni mindenkit. Sajnos vannak olyan országok, Olaszország is, ahol nagyon helyesen beszélnek valamiről. Én egyébként ezért is szoktam küzdeni, hogy küzdjünk a szervezet bűnözése ellen, és így tovább. Tehát gyakran az emberek akik túlélik ezeket a katasztrófákat, tehát ugye elsüllyednek a hajók, és így tovább, és akiket megmentenek, és túlélnek egy ilyet, még inkább megszenvedik a helyzetet. Tehát hogyan tudnánk segíteni az ilyen eh, hajók utasain? Ez lenne az utolsó kérdésem. Köszönöm. Next is Mrs. Stevens. Stevens asszony következik. Köszönöm szépen, nagyon rövid lesz a hozzászólásom. Két kérdésem van, az első. A menekült kérelmeket muszáj értelmeznünk, ugye ez benne van a szerződésben. De mi a helyzet azokkal, akik számára a kommunikáció nehéz, tehát a siketek esetében mi a helyzet? Hogyan lehet meggyőződni arról, hogy a hallás nehézségekkel küzdők, illetve a mentális problémákkal küzdők megfelelő támogatást kapnak? Lehet, hogy itt külön tolmácsokra lenne szükség, jeltolmácsokra, nem tudom, hogy gondoltak -e erre a problémakörre. Második megjegyzésem. ...2013-ban nagyon sok figyelmet szántunk azon menekült kérelmekre, ahol ahol problémákat látunk, tehát akik veszélyeztetett helyzetben vannak, vannak sokan, akik például koldulásra kényszerültek. A kérdésem pedig a következő, a projekt keretén belül odafigyeltek-e arra, hogy mi a helyzet a leszbikusokkal, illetve a transzexuálisokkal, illetve erre odafigyeltek, e, de mi a helyzet azokkal, akiket szexuális zaklatásért vagy pedig a nemi szervek megcsonkításán estek át. Nem láttam utalást azok a, arra, azokra a menekült kérelmekre, ahol nehézségekkel küzdenek, fogyatékossággal küzdenek, Kérdésem tehát, hogy erre a területre odafigyeltek-e, hiszen azt látjuk, hogy ezen csoporton belül nagy a, nagyok az eltérések, vannak olyanok, akik egyáltalán nem hallanak, vannak olyanok, akik mentálisan küzdenek nehézségekkel, tehát egy teljesen heterogén képet látunk, és azt, azt látjuk, hogy ezek az emberek bizony támogatásra szorulnak. Odafigyeltek-e rájuk? Köszönöm szépen. Még mindig elég hosszú a lista. Nem tudom, hogy kére még valaki szót, mielőtt lezárom a felszólalók listáját. Anyone else? Kére még valaki szót? Ön rajta van a listán. Még ketten. Rendben. Most kell felszólalni. I warned um,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 részletes képet fest, ez talán az egyik legjobb jelentés, amelyet mostanában olvashattunk. Vagy legalábbis amióta én képviselő vagyok, ez az egyik legjobb jelentés, tehát valóban fejet hajtok előtte. A cseh köztársaság egyike azon országoknak, amelyet nagyon sok orosz állampolgár kiválaszt, tehát innen nagyon sok menekültügyi kérelmet kapunk. Ugye a jelenlegi rezsim elnyomást gyakorol különböző társadalmi rétegekkel szemben, és ők fordulnak hozzánk menekültügyi státuszért. Például gondolok Például olyan anyák, akik elveszítették gyermeküket, vagy Ukrajnában történtek atrocitások, illetve illetve Csecsenföldön. Sok esetben olyan helyzetek is vannak, ahol esetleg büntetés érné őket az Európai Unión belül, pedig ez a büntetés kicsit keves, kevésbé súlyos. A kérdésem pedig az, hogy mennyire rugalmasan kezelik ezeket a helyzeteket, hiszen az Orosz Föderációban nagyon sokan vannak, akik küzdenek ilyen jellegű problémákkal. Beszélhet, amilyen hosszan csak szeretne. Nem, nem fogok visszaélni a hozzászólási idővel, elnök úr. Megpróbálom gyorsan megoldani én a jelentés minőségével szeretnék foglalkozni, mert valóban ez egy magyarázó, elemző eszköz, rendkívül fontos és figyelemre méltó. Ugyanakkor szeretnék mégis egy felhívást, egy intézni, és azt mondanám, hogy vigyázat, vigyázat, nem szabad csak a százalékokat önmagukban értelmezni. Azt látom, hogy 416 százalék, 890 százalékos növekedés. De azt szeretném mondani, hogy hát azért álljunk meg egy pillanatra, és elnézést, hogy ennyire direkt vagyok, de mit szórakozunk itt? Hogyan lehet ezeket a számokat felhasználni? Látjuk nagyon jól a sajtóban. Veszélyes még éppen azoknak az érdekében kell ezzel vigyázni, akiket védelmezni szeretnénk. Mindig tömegekhez kell kötni tehát a 700 százalék néhány ezerből az végül is relativizálható. És egyre jobban megdöbbentenek ezek a számok, amelyek egyszer riasztó számok, ha így olvassuk, és hogy ezekkel hogy lehet ezeket felhasználni. Amit hangsúlyoz ez a jelentés, ez megint csak egy nagy különbség a helyzetekhez figyelembe, vagy különböző kérelmezők szempontjából is, de az abból a szempontból is, hogy hogyan kezelik őket az egyes országokban, hogy mennyire fogadják el őket, és mi, miután elfogadták, milyen helyzetbe kerülnek. Az egyik dolog, ami engem meglep, vagy megdöbbent, az az, hogy a köztes védelem mennyire növekszik szemben a menekült státusz megadásával különböző változókat tapasztalunk államonként, és az én kérdésem az, hogy ez inkább európai, ez a több európaiság nem fog-e ártani a kedvezményezettek védelmében, akik, hogyha a jogszabályok jobban harmonizáltak lennének, akkor nem élvezhetnének-e nagyobb védelmet az -e a kérelmezők. Van egy másik kérdés is, ami megfogalmazódott bennem, ami nem kap elég jelentőséget a jelentésben. Ez pedig a az érkezési ország, nagyon jól tudjuk, és a, cél, tehát a származási ország és a célország. Veszek egy példát. Kale Kaléban ugye 2000 fő van ott, ugye ez már relativizálást jelent, és miért, miért, miért pont Kaléban, elnök úr? Hát azért, mert akik Kaléba jönnek, azok angolul beszélnek, kelet-afrikaiak angolul beszélnek, nem szeretnének Franciaországban maradni, nem szeretnének Olaszországban vagy Görögországban maradni. Ha ezt nem veszük figyelembe, a paraméterekben, akkor nem fogunk, nem fogunk elérni sikert. Tehát itt ezt is globálisan szem, figyelembe kell venni, és Eritreára szeretnék visszatérni, mert szerintem a válasz nem kielégítő. Szerintem ezzel igenis foglalkozni kell, és vigyázni kell arra is, hogy ahogy találkoztam tegnap eritreiakkal, ezért egy kicsit ez még nagyon él bennem. Mondok két példát arra, amit mondtak nekünk. Egy menekültügyi hivatalban az egyiküktől azt kérték, hogy az Eritrei követségen ö, ö, igazoltassa a, a diplomáit, hát azt hiszem, hogy ne, nevetséges, a másik, aki pedig Eritreában börtönben volt. Tudjuk, hogy egy csillagoség alatti börtön, akik börtönben vannak fogvatartottak, még csak jogalap sincs a fogvatartásokra. Tehát itt megint csak azért oda kéne figyelni, van még mint tenni. Elnök, köszönöm szépen. Nem szeretném, hogyha e, további képviselők is elmennének. Fontos lenne itten a hogy megfelelő válaszokat megkapjuk. Akkor a következő e, hozzászólót kérném, hogy segítsen annyiban, hogy e, tartsa az időt, amennyire csak lehet. Becker, azt mondja a néppártól. Be, Becker úr. Köszönöm. Äh, zwei konkrete Fragen. Ähm, herr wissa unser vorsitzender hat schon darauf hingewiesen dass die berichte hier im ausschuss ähm, ohne. az elnök úr már rámutatott arra hogy hogy ezt a, ezt a jel, jelentést a 2013-as euh, vízum kódexel kellene összevetni, Nos, láttam ezt az anyagot ke, keringeni, szeretnék, és hallottam azt is, hogy a kérelmet benyújtok, itt említette valaki, ugye, hogy szabadon mozognak az Európai Unióban, amíg a kérelmüket elbírálják, akadálytalanul mozognak, tehát ezzel kapcsolatban én is kérném az ön véleményét. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, és Koráó úr következik. Grazie, grazie, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid lesz. Én az ügynökségtől csak annyit szerettem volna kérdezni, hogy önök elégedettek-e azzal, hogy a Dublin rendelet hogyan működik, vagy pedig más a véleményük, és ez a rendelet tulajdonképpen csak kihangsúlyozza azt, hogy az Unió nincs jelen az Unióban ebben a témában, hogy így fogalmazzak. Hiszen mindenki, mindig a kormány közi módszert használják az európai módszer helyett, és az állampolgároknak az a benyomása, hogy amikor ezekről a témákról van szó, akkor az Európai Unió nem létezik, és kormányközi módon döntenek, illetve azokat az államokat egyedül hagyják, amelyek a hatalmas migrációs áramlással szembenéznek. Aztán pedig ezt a támogatási tervről szeretnék kérdezni, a 2014-ben elfogadottról. Nem tudom, hogy van-e arra vonatkozóan szándék, hogy ezeket a támogatásokat meghosszabbítsák. Kanécsi asszony következik, mondja az elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és megköszönöm az ügynökség képviselőjének ezt a teljes beszámolót, jelentést. Megköszönöm az EASO által elvégzett munkát is. Azonban azt el kell mondjam, hogy nem lehet véka alá rejteni azt, hogy a helyzet komoly agályokra ad okot, hiszen 30%-kal növekedtek, növekedett a nemzetközi védelemre vonatkozó kérések száma a tavalyi évhez képest. Úgyhogy felvetődik bennem a kérdés, hogy nem lehetne valamilyen vészhelyzetre vonatkozó erőforrásokat felhasználni, és azt, hogy az egyes tagállamokat segíteni, akik megvizsgálják ezeket a kérelmeket, annak érdekében, hogy javítsuk a munka hatékonyságát három szempontból is. Először is próbáljuk megelőzni, illetve kezelni ezeket a migrációs áramlatokat, ez szerepel ugye a jelentésbe is, az, hogy válsághelyzetekhez kapcsolódnak ezek a migrációs áramlatok. Nem minden tagállam érzi meg ezeket a, az áramlatokat, és leginkább ugye a kaukázusi, mediterrán térség, és így tovább, Ukrajna, Ukrajnával határos tagállamok, tehát őket segíteni. Aztán a második dolog, hogy az rendelkezésre álló adatokat fel lehetne használni ahhoz, hogy a Dublini, rend, Dublini rendszer működését javítsuk. Aztán a transferek. Jó lenne, hogyha homogénabb beloszlást támogatnánk, ami kezelhetőbb, és így tudnánk jobban integrálni a menedéket kérőket. Ugye tudjuk, hogy leginkább Németország, Franciaország, Svédország, az Egyesült Királyság és a hazám Olaszország fogadja be ezeknek a személyeknek a legnagyobb részét. Tehát ezt jobban el kellene osztani. Aztán a kérelmek vizsgálati idejét is csökkenteni kellene, mert ez túlzottan hosszú, különösképpen egyes tagállamokban bizonyos típusú kérelmekre igaz. Aztán még lehetne javítani a gyors vészjelző mechanizmust is, illetve a válsághelyzetek kezelését. Ez egyébként az új Dublin, Dublini rendelet 33-as cikkében szerepel is. Végül pedig egy utolsó kérdéssel zárok. Van-e valamilyen információja arról, hogy a Eurojust és a Europol milyen munkát végez a bűnszervezetekkel való szembenézés terén, akik ugye az embercsempészet, illetve emberkereskedelemben nagyon aktívak? Köszönöm. Szóla, Roberto. Roberto Spezzola következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni ezt a jelentést, és a relokációról szeretnék szólni. Korábban már elmondtam a relokációról, hogy a bizottság képviselője azt mondta, hogy novemberben lesz egy fórum, egy új fórum a relokációról. Erről már beszéltünk, viszont szeretném kiemelni azt, hogy az EASO feladatai között, konkrét, között konkrétan szerepel ezt, a relokáció az ott szerepel a feladatok között, és én azt várnám az easo hogy sokkal aktívabban lépjen fel, járjon az élen ebben a folyamatban, azért, hogy konkrétan kezelni tudjuk az egyes tagállamok aggájait és nehézségeit, tehát, hogy legyen ez a koncepció egy elfogadott koncepció, hogy itt valami fajta önkéntességről van szó, amely működik, és legyen jelen a szolidaritás. A második dolog a Mediterrán Task Force-ról, illetve az EASO cselekvési tervről. Ugye erre utaltak már a jelentésben. A jelentés említi, hogy milyen kondicionalitás van itt említi azt a tényt, hogy lehet, hogy az ELZO több kapcsolatot épít majd ki konkrét országokkal, és azt is, hogy lesznek védelmi programok, például Líbiában, tehát ez benne van a jelentésben, engem érdekelne, hogy erről még milyen további információkat tudna nekünk szolgáltatni. Tehát mik az ázó feladatai lépései, tehát hogy mi ne csak a jelentést lássuk, hanem nyomon tudjuk követni utána az elkövetkezendő hónapokban és években az ázó tevékenységét. Köszönöm szépen. Kiangi. Köszönjük, Kiangi. Sí. Eh én is megköszönöm ezt a jelentést, ami lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megértsük ezt a témát, és hogy jobban megértsük azt is, hogy milyen munkát végeztek eddig. Elég rövid a kérdésem. Ugye látva, hogy a 2001-es 55-ös irányelv ugye létezik, ez a minimális normákat megszabja az ideiglenes védelem esetében, hogyha ö, nagy ö, jelentőségű áramlatok érkeznek a tagállamokban, tagállamokban, Ma beszéltünk arról, hogy a bizottságnak milyen szabad mozgástere van, és hogy hogyan határozhatja meg a, azokat a számokat, amelyek esetén ugye alkalmazni kell ezeket a szabályokat. Tehát nem tudom, hogy a számszaki kritériumok változnak-e ennek az irányelvnek az alkalmazására. Véleményem szerint ebben az irányelben nagyon sok dolog van, ami hasznos lenne a tagállamok számára. A szolidaritás, az együttműködés, és így tovább. Tehát én látom, hogy ezek a dolgok benne vannak ebben az irányelben. Tehát érdekelne, hogy ennek az alkalmazásán könnyítenek el. A második dolog, az elemzések alapján, amit önök elvégeztek, nem gondoltak arra, hogy például a kritériumokat az érintett állam vonatkozóan felülvizsgálják, tehát vannak olyan ö, államok, ahonnan nagyon sokan ö, jönnek Európába, de azért ezek az államok nem mind olyan államok, ahol mondjuk súlyos válság van, vagy polgárháború, és így tovább. Tehát talán a definíciót egy picit fölül lehetne vizsgálni, amely szerint besoroljuk a menekülteket különböző kategóriákba. Köszönöm. Thank you. And the final speakers, Ms. Köszönöm, és az utolsó hozzászóló, Slágasszony. Köszönöm szépen Köszönöm szépen, én is megköszönöm a, jelentés, a jelentést az ügynökségnek. Már nagyon sokan elmondták, hogy milyen súlyos ez az instabilitás, különösen éppen a mediterrán térségben, és egyre erősödnek ezek a migrációs áramlatok Európa felé. A kontinens déli része tehát nagyon válságos helyzetbe kerül drámai a menekültek helyzete, de Európa nem oldhatja meg mindenkinek a problémáját. És ne felejtsük azt el, hogy van itt még a nemzetközi jog is, és nem elég mondjuk az a morális feladat, hogy mondjuk a háborúból menekülteknek biztonságos helyet nyújtsunk, hanem vannak itt még nemzetközi jogi kötelezettségek is. Az a tény, hogy a földközi tenger tulajdonképpen tragédiák sorozatát sorozatának helyszíne. Nem gondolja ön esetleg, hogy olyan megoldásokat kellene kifejleszteni, amelyek megelőzik ezeket a tragédiákat, talán biztos kikötőket létrehozni, vagy a tranzitországokkal foglalkozni, hogy elkerüljük azt, hogy a menedék kérők az embercse- illegális embercsempészek, emberkereskedők kezei közé jussanak, és aztán az életüket elveszik a földközi tengeren. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Számos politikai, jogi és egyéb kérdés vetődött fel, és kérem, hogy válaszolja meg ezeket a kérdéseket, ha tudja, és próbáljon meg minél több kérdésre válaszolni. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon szépen Köszönöm valamennyi képviselőnek. Nagyon lenyűgöző kérdéslistát állítottak itt össze egy nagyon fontos témában. Ennek én nagyon örülök, mind a kérdéseknek, mind pedig annak, hogy ezekre reagálhatok. az látszik, hogy önök is osztják a, a, a kérdéseket, és megpróbálunk amennyire lehet kiegyensúlyozottan válaszolni a kérdéseimben. Ha valamit kihagynék, az nem szándékos lesz, erről már most biztosíthatom önöket. Talán kezdhetnénk az éves jelentéssel, és arról, hogy mi a jelentősége ennek. Az adatok felhasználhatóak ahhoz, hogy a jövőbe tekintsünk, és eldöntsük, hogy hogyan készüljünk fel, hogy milyen legyen a korai figyelemfelhívás. Tehát úgy gondolom, hogy mindezeknek megvan a maguk szerepe. Szerintem az Európai Ügynökség mindenképpen egy hozzáadott értéket képvisel. Ha ez nem így lenne, akkor azonnal le kellene állítani ezt a munkát. Tehát amit én törekszem, amire mi törekszünk, az az, hogy lássuk azokat a területeket, amelyeken még eddig nem sikerült, vagy nem akartunk dolgozni. Először is ez az adatokkal és az információval kezdődik. López Aguila úr egy nagyon fontos kérdést vetett fel, egy alapvető kérdés az egész vita szempontjából. Tulajdonképpen egy kicsit most át fogalmazom az ő kérdését, tehát jól látjuk-e, amit látunk, vagy vannak-e olyan dolgok, amiket ö, rosszul látunk, és lehetnének-e jobb adatokat, számokat ö, előállítani, hogy egy magasabb szintű és jobb vitát folytathassunk. Mint szerény végrehajtója egy operatív ügynökségnek, az én feladatom az, hogy tényeket és adatokat szolgáltassak, amiből kiindulhatunk. Igen, nagyon sok félreértés vagy nem megfelelő látásmód van. Nem szeretném ezeket most megnevezni, mert akkor ez egy olyan vitát váltana kint, amire most nincs lehetőség, de ezek egyébként rendelkezésre állnak bármikor, hogyha ezt megkívánjuk vitatni. Úgy gondolom, hogy a legfőbb jelentősége értelme egy éves jelentésnek az az, hogy évről évre megvannak azok az adatok, amit aztán önök felhasználhatnak a politikai munkájukban. Lehet, hogy ezen kellene változtatni, lehet, hogy ez kellene másképpen tenni. Abban az esetben, hogyha az adatok változnak, akkor a jogszabályokat vagy az üzenetet kell megváltoztatni. Ez, azon, ez a döntés azonban az önök kezében van gyakorlati szempontból a korai figyelmeztetés mit jelent a mi munkánkban. Körülbelül két évvel ezelőtt kezdtük el feltenni a kérdést a tagállamoknak, hogy havonta adjanak adatokat, oly módon, hogy hónapról hónapra követni tudjuk a változásokat, a tendenciákat az egyes tagállamokban és az Európai Unió összességében új. Ezt negyedévenként hozzuk nyilvánosságra. A havi publikáció sajnos egyelőre nem lehetséges, de lehet, hogy majd valamikor ez is meg lesz, mert fontos lenne a tendenciákat pontosan látni és egyet értek, és ugyanakkor nem értek egyet a százalékokkal kapcsolatos észrevételre. Egyet értek, hogy a százalékok teljesen félrevezethetőek lehetnek, és teljesen eh, elveszthetjük a tájékozódást de a napi munkában mégiscsak nagyon fontos, hogyha meg akarjuk válaszolni azt a kérdést, hogy például van-e változás, emelkedő vagy csökkenő egy tendencia. Tehát nagyon gyakorlati szempontból kell ezt tudnunk, mert ha a tagállam fel akar készíteni, még akkor is, hogyha alacsony a szám, egy 600, 600%-os növekedés, az mégiscsak mutat valamit például a pénzügyminisztériumnak. Ez egy nagyon földhöz ragadt megközelítés, sajnálom, de az operatív realitásoknak része tehát a jövőben is lesznek százalékok, óvatosan fogunk ezekkel eljárni, figyelembe veszem az észrevételt, de nem lehet kikerülni a százalékos megközelítést, mert egyébként nem lesznek pontosak az adatok. A korai figyelmeztetés egy olyan eszközé vált a tagállamoknak, a bizottság számára és nekünk is a napi munkában, ami lehetővé teszi, hogy jobban felkészüljünk. Mondok egy példát. Egyénileg senkinek sem volt adata arról, hogy a beáramlás Ukrajnából növekszik, az adat, a havi adat gyűjtéssel. Mi voltunk az elsők, akik erre felfigyeltünk, és tudtuk jelezni a tagállamok, az érintett tagállamoknak, hogy készüljenek fel, mert ez nem véletlenszerű, hanem ez valami, ami hát remélhetőleg nem túl sokáig, de átmenetileg mindenképpen egy nagyon komoly helyzet. Ugyanez a vonatkozik Irakra, Szíriára. Tehát ez egy gyakorlati eszköz, ami hozzáadott értéket képez ugyanakkor egy új jelenségre is felhívja a figyelmet, amit eddig nem észleltünk, vagy nem tudatosult bennünk. Az eritreiak például összességében egy nagyon jelentős növekedést tapasztaltunk, és továbbra is nő az eritreiak száma. Ugyanakkor azok a csoportok, amelyek ide tartoznak, változó létszámban vannak a különböző tagállamokban. Vannak tagállamok, ahol 800%-os növekedés volt, két hónap később pedig nagyon alacsony számra esett vissza. És ugyanezt látjuk, egy másik tagállamban pedig megugrik a kérelmezők száma tehát összességében növekszik ugyan a létszám, de van egy olyan jelenség is, amit igyekszünk nagyon közelről követni. Eritrea remélem, hogy nem fogják félreérteni az észrevételemet. Nem tudjuk az okokat, de Eritrea esetében nagyon magas a befogadási létszám. Ennek az országnak a helyzete súlyos régóta, és a tagállamok egyáltalán nem becsülik ezt alá. Most mindezzel együtt mindenképpen mélyebben kell vizsgálni ezt a jelenséget, és megtalálni az okokat, hogy még jobban tudjunk erre, ezekre reagálni. A konzultatív fórummal kapcsolatban ez egy intézményesített párbeszéd a civil társadalommal a múlt évben mindössze Hetven párbeszédünk volt a különböző civil szervezetekkel, amelyeket bevontunk a munkánkba, megkértük az ő tapasztalataikat, tanácsaikat. Természetesen mi maradtunk a felelősek, a saját álláspontjainkért, de mindenképpen tapasztalható egy növekvő interakció a civil társadalommal. E ö, tanácskozás után például a konzultatív fórum tanácsadó testületével lesz egy megbeszélésem, tehát napi kapcsolatban állunk velük, és ez egy nagyon fontos része a mindennapi munkának. Engedjék meg, hogy néhány specifikus kérdésre is kitérjek. A regionális pro, ö, védelmi program, programok. Ezt egy szélesebb megközelítésben érdemes nézni, mert sok kérdés hangzott el a külső dimenzióra, regionális védelemmel kapcsolatban. Ez mind egy helyre tartozik. óvatosan szeretném megközelíteni ezt a kérdést, mert nagyon sok olyan terület van, és nagyon sok politikai terület érint tett, eh, amelyek a világ egyéb részeivel eh, foglalkoznak. Eh, külpolitika, fejlesztési politika, szociális kérdések. Tehát ebből a migráció csak egy terület, amely nagyon fontosnak tartunk, de reálisnak kell lenni. Ez mindenképpen csak egy szelete az átfogó kérdéskörnek és szoktam mondani, hogy amikor hozzáadott értéket érhetünk el, akkor ezzel érdemes foglalkozni. Azonban migrációs szempontból nem fogjuk tudni megváltoztatni a világot, tehát reális megközelítésre van szükség. Így értelmezem azokat a különböző észrevételeket is, amelyeket az ön bizottsági elnöke részéről hangzott el a külső-belső dimenziókat illetően. Nem fogjuk tudni Afrikát megváltoztatni, és nem egy Afrika támogató hivatal leszünk, nem ez a mi feladatkörünk. Nagyon elkötelezettek vagyunk a kapacitásépítés tekintetében, az emberi jogok területén harmadik országokban, de nem tudom, hogy Libia a legegyszerűbb ügy, de hogyha például Tunéziára, Jordánia, Marokkóra gondolunk, akkor nyilvánvalóan pozitív módon tudunk tevékenykedni, és tudjuk elvégezni azt, ami a feladatunk. Második, másodlagos mozgások a migránsok, a menedékkérők egyik országból a másikba mozognak. Ezt régen azt mondtuk, hogy asylum shopping, azaz menedék vásárlás, de ezt a kifejezést mostanában nem használjuk. Ez az egyik megközelítési módja a kérdésnek. A Dublini szabályozásban már régóta megpróbáltuk csökkenteni, vagy legalábbis visszafogni az úgynevezett menedék vásárlási lehetőséget, az asylum shopping lehetőségeket. Ez az egyik félreértés. Ennek oka azon személyek, a, amiért, tehát ahogy a migránsok egyik vagy másik országba mennek, az nagyon sok minden dönti el. Lehet például a nyelv, a történelem, a családi kapcsolat, az, hogy ott egy, le, már egy legális, stabil közösség létezik. Például, hogyha Ukrajnát vizsgáljuk, Ukrajnának nagyon sok kiterjedt ö, kapcsolataik vannak szinte minden tagállamban. Vannak ö, ottan legálisan ö, közösségek, olyan emberek, akik dolgoznak, akiknek kitűnő munkájuk van, akik bevándoroltak, ugyanúgy, ahogy mi jó magunk is közülünk nagyon sokan valamikor bevándorlók voltunk és amikor egy olyan helyzet van, mint Ukrajnában, ez elindíthatja az embereket olyan helyekre, ahol van családi kapcsolatuk, hallottak ö, történeteket, vannak valamilyen szintű kapcsolataik, tehát ö, mindig az egyedi helyzetek határozzák meg, hogy miért mennek ide vagy oda. Ezt próbáljuk elemezni, értékelni, és remélem, hogy a nem túl távoli jövőben képesek leszünk mérehatóbb elemzésekkel rendelkezni ebben a rendkívül fontos vitában tényeken és a számadatokra építve. Természetesen nagyon sok politikai kérdés is felvetődik ezeknek kapcsán, de ígérhetem, hogy mi minden tőlünk telhetőt el fogunk követni, hogy önöknek inputot adjunk. Ez részben arra is, hogy milyen a kapcsolatunk a határmenti országokkal. Itt különbözőek a realitások, és nem csak látásmód kérdése ez. Ha a migránsok közvetlenül érkeznek egy adott helyről, az unión kívülről, az unióba, akkor mindenképpen határon kell átkelniük. És bár minden tagállamnak van tulajdonképpen határország, mert van nemzetközi repülőtér, de nagyon sokan tengeren vagy szárazföldön érkeznek. Tehát vannak olyan országok, amelyeknek van ilyen határuk is, azoknál nagyobb az esély, hogy hozzájuk ilyen típusú menedékkérők érkeznek, de nem csak róluk van szó. És ez is ténykérdése, nem szabad alábecsülni, a nagyon nagy számát azon menekült kérőknek, akik legálisan érkeznek vízummal, akik diákok voltak. Vegyük például csak az iraki diákokat, akik jogszerűen érkeztek ide, és érthető módon jogosultak arra, hogy menedéket kérjenek. az nem igaz, hogy minden menedékkérő, akik szerepelnek a statisztikában, azok ö, mind a határon keresztül érkeztek az elmúlt hetekben. Természetesen jöhettek határon át ö, legálisan is. Tehát ezt sem szabad elfeledni. Miután Olaszország Olaszországgal foglalkozunk. Van egy külön támogatási terv Olaszország vonatkozásában. Ennek a támogatási programnak a célja, hogy testre szabott legyen, és bizonyos ágazatait, szektorait segítse Olaszországban, például a származási ország információ, a Dublini mechanizmus működése, statisztikai adat gyűjtése. A ö, Olaszország szövetségi állam, és nagyon különböző hagyományok vannak a tekintetben, hogy hogyan foglalkoznak az adatokkal, és támogatjuk Olaszországot abban, hogy javítsa a statisztikai rendszerét, ennek nagyon jó okai vannak. A jelenlegi terv az idén végződik, és most vita folyik arról, az egyik kollégám éppen Rómában tárgyal, hogy megvitassuk, hogy meghosszabbításra kerüljön-e, vagy pontosításra a jövő évi terve. Ugyanakkor a mediterrán térség helyzetét figyelembe véve egy külön programon dolgozzunk, hogy Olaszországot tudjuk segíteni a földközi tengerről érkező nagyszámú menekült ügyének kezelésében. A menekültügyi csomag végrehajtása val kapcsolatban mindenki elmondta, hogy ez fontos, és fontos, hogy konszolidáljuk azt, amivel már rendelkezünk, és a megállapodásoknak megfelelően hajtsuk ezeket végre. Ez a központi célunk, és legalább az idei évre és a jövő évre ez a kiemelkedő cél. Anélkül, hogy szem elől tévesztenénk azt, hogy a migráció gyorsan fejlődő dinamikus terület, ezért a mai megoldások nem feltétlenül lesznek a holnap megoldásai. Tehát itt mindenképpen nyitottan kell fellépnünk, és még tovább kell adott esetben javítani a végrehajtást. A végrehajtás különböző területeken történik. Ennek nagyon fontos része a képzés. Valamennyi tagállamnak vannak ö, saját ö, képzései az új csomaggal kapcsolatban, az új jogszabályokkal kapcsolatban, és világosabbá válik a hozzáadott érték is. Ez így hasznosabb, mint hogyha egyetlen közös oktatási rendszer lenne a 28 különböző tagállam számára. Különböző képzési központok léteznek a menekültügyi képzés végrehajtása tekintetében. Van egy külön projekt Málta és Olaszországra vonatkozóan, az emberkereskedelem, az ember csempészet kérdését, vagy hogy semleges megfogalmazást alkalmazzunk a mozgások megkönnyítésére a földközi tengeren. Ez a projekt jelenleg egy, azzal foglalkozik alapvetően, hogy magát a jelenséget tanulmányozza, nem pedig az egyedi esetekkel foglalkozik. Ez egy szándékos választási lehetőség volt, mert azt szeretnénk, hogy megfelelő információt hozzunk létre, ami eddig sosem történt meg. Biztosak lehetünk abban, hogy aki egy hajóban ül, és ez teljesen érthető, az ilyen vagy olyan módon mindenképpen kapcsolatba került valamilyen szervezettel, mert nem több szervezet tölt meg egy-egy hajót. Tehát valahol van valaki, aki szervezi és könnyíti ennek a hajónak a megtöltését, elindítását. Az információnak a felhasználása név nélküli, absztrakt módon és magas szinten, tehát nem egyénre visszabontva, tehát azokon keresztül, akik menedéket kérnek, és egy adott hajóban voltak, össze tudjuk hasonlítani az információkat, és megtudni, hogy a bevándorlás megkönnyítési rendszer hogyan működik. Már tudunk valamit erről, de ez nagyon eseti információra épül, és most első alkalommal próbálunk igazi, valódi képet kapni arról, hogy ez összességében hogyan is néz ki. Még néhány további kérdés. A Frontexet nem váltja ki jó, erre még mindjárt visszatérhetek. Tehát az EASZ-nak a jelenléte a különböző Frontex műveletekben, ez egy nagyon komoly kérdés, és a napi renden szerepel, mind az EASZ-nál, mind pedig a Frontexnél. Szorosan együtt tudunk működni, ezt a múlt évben el is kezdtük. A határőrök, hivatalos személyek képzésében is, nem feltétlenül szükséges az, hogy valaki az EASO-tól jelen legyen, de a határőröknek, akik a Frontex műveletben részt vesznek, azoknak megfelelő tudással, képzéssel kell rendelkezniük. Ezt, ezen dolgozunk, és ezt folytatni fogjuk a jövőben is. A tolmácsolási kérdés többek között általában a kiszolgáltatott sérülékeny helyzetre vonatkozóan a bizottságnak van egy külön programja a különböző kiszolgáltatott vagy sérülékeny helyzettel kapcsolatban. Ezt a munkaprogramot a jövő évben is tovább visszük, és külön odafigyelünk a sérülékeny csoportokra, a nemekkel kapcsolatos kérdésekre. Ez egy óriási terület, itten mindenképpen rangsorolni szükséges, de Figyelembe vettük az önök különböző észrevételeit, és ezeket re a továbbiakban is oda fogunk figyelni. A relokáció vagy áthelyezés, áttelepítés kérdése tudatában vagyunk abban, hogy az EASZ-nak milyen szerepe van az áthelyezésben, és azt is tudjuk, hogy milyen a politikai realitás ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Ezért nagyon örülünk, hogy az önkéntes kifejezés hangsúlyozásra került, mert ez az egyetlen igazi lehetőség. Aktív szereplői vagyunk az áthelyezési fórumnak, és ezt a továbbiakban is így fogjuk tenni, nyomon követjük a az eszközöket, amelyeket lehet javítani a területen. Végül, de nem utolsó sorban, nagyon sokan említették a költségvetést és a forrásokat, ennek nagyon, ezt nagyon köszönöm. Önöknek abszolút igazuk van, rendkívül nagyok az elvárások, és a források viszont meg e, relatíve korlátozottak az összes következményekkel együtt. Elnézést kérek, hogyha nem minden kérdést e, válaszoltam meg, és hogyha nem tökéletesen. Köszönöm szépen, és hogyha talán nem válaszolt minden kérdésre, akkor annak ez az oka, hogy félbeszakítottam, hiszen látom a jegyzeteiből, hogy minden kiáltal feltett kérdésre válaszolni kíván. Nos, kezdünk kifutni az időből. A 2015-ös prioritásokra tekintve szeretném elmondani ismét a képviselőknek, hogy itt van egy operatív szabály, de egy kicsit az a helyzet, mint a Frontex esetében, hogy a támogatási irodával szembeni elvárások óriásiak, hiszen itt a szinergiák, a megfelelő döntések, a migráció, stb. nagyon-nagyon sok terület van, ahol hatalmasok az elvárások, és egy- egy- egyszerűen arról van szó, hogy a jelenlegi forrásokkal ezt nem lehet megvalósítani. Tehát amit mondani szeretnék a képviselőknek, az az, hogy az éves jelentéssel együtt javaslatokat fogunk megfogalmazni, nem csak az egyes anyagok kapcsán, amelyek 2015-ben terítékre kerülnek, hanem kézzelfogható gondolatokat fogunk megfogalmazni részletesen írásban, és ezt továbbítjuk majd önöknek, így, így semmi nem kerüli el a figyelmet, és természetesen jövő évben is visszajön majd hozzánk, és meghallgatjuk az akkori akkori prioritásokat ugye egyértelmű, hogy a szakbizottság nagy érdeklődéssel fordul önök felé. Szeretném tehát még egyszer megköszönni, hogy eljött hozzánk, és hogy egy ennyire részletes beszámolót tartott, illetve ilyen részletesen válaszolt a kérdéseinkre. Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt kollégák, köszönöm mindenkinek a türelmét, és akkor lépjünk tovább a következő napi rendi pontra, ami egy prezentáció Pietro Russo, az Európai Számvevőszék részéről érkezett hozzánk. 2010. júniusában az Európai Számvevőszékhez fordultunk, hogy nézze meg a második Schengen információs rendszer működését, illetve ennek hatékonyságát. Nemrégiben született meg az ezzel kapcsolatos jelentés, ez rendelkezésére áll mindenkinek és tegnap az illetékes szakbizottság foglalkozott vele, Monika Holmájer készített elő a munkadokumentumot a KONT szakbizottság számára, tehát most Russzó úrnak adnám meg a szót az Európai Számvevőszék részéről, hogy mondja el az előadását. Aztán Holmájer asszony kapja meg a szót. And I'm also later going to... Később pedig Coelho úrnak adom meg a szót, aki korábbi jelentéstevője a Schengeni rendszernek. Tehát először is hallgassuk meg az előadást. Russzó, tessék. So, so, so Russo, um, if you uh, make your report... Russo úr, hogyha a beszámolóját meg tudná tartani, elnézést kérek, hogy elcsúsztunk az időben. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt Libe bizottsága! Az Európai Számvevőszék május 19-én egy kicsit speciális le, levonta a következményeket a Schengeni információs rendszer a, új generációjával, ami SIS-2-nek hívunk. A SIS 1995 óta alkalmazásra kerül, a vámhatóságok, a határőrség, rendőrség alkalmazza, illetve a, víz, az, a Schengeni terület vízumrendszere. Ebben vannak az úgynevezett jelzési rendszer, ami azon személyekre vonatkozik, akik potenciálisan súlyos bűncselekményekben vettek részt, akik nem kaphatnak engedélyt az Európai Unió területre való belépésre és tartózkodásra ennek van egy jelzése azon személyekre is, a, ami az eltűnt személyekre, illetve a különböző elveszett, ellopott tárgyakra is, is foglalkozik. A tanács úgy döntött, hogy ennek egy második generációját vezeti be, a SIS-2-t, amelynek a kifejlesztését a bizottságra bízta elvi, a fő célja ez volt, hogy a SZISZ 2-vel új tagállamoknak lehetővé tesszük, hogy bekapcsolódjanak a rendszerbe. Azt is előirányozták, hogy a SZISZ 2-ben a legújabb technológiákat alkalmazzák, a és további funkciókra alkalmassá tegyék megvizsgálta a számvevőszék, hogy a SZISZ 2 miért nem került üzembehelyezésre az előtervezett határidőre, valamint az ezzel járó költségeket azt is megvizsgálta, hogy a bizottság levonta-e a tanulságokat a projekt kezeléséből, illetve alkalmazta-e a tanulságokat. Meg kell állapítani ugyanakkor, hogy a számvevőszék nem végzett teljes informatikai auditálást, hogy felmérje a rendszernek a minőségét. A bizottság a központi rendszert hat évvel később hozta alkalmazásba, mint az eredeti elképzelés volt, és a költségek is magasabbak voltak, mint a tervezettek. A számvevőszék megállapításai felvették azt, hogy itten operatív kérdések, illetve hiányosságok mutatkoztak, amik a projekt kezelését befolyásolták, különösen az első részben, ami 2009-ig terjedő időszak volt. Nevezetesen az eredeti határidők a projektre egyszerűen irreálisak voltak, és a SIS-2 kifejlődése ezt szenvedte meg, az eredeti kalibrálás is késleltette a projektet. A specifikációja, a rendszer specifikáció időközben változott oly módon, hogy ez megfeleljen a fel felhasználók igényeinek, és nem voltak kellően stabilak egészen 2010-ig ami, és amikor a végső fázis következett be a projektben. Azt is meg kell jegyezni, hogy a jelenlegi rendszer sokkal ö, jobb kapacitású, mint amit 2001-ben megterveztek. A SIS 2 kettő, ennek van egy központi része, amit a bizottság fejlesztett ki, és megvannak a nemzeti rendszerek, amit viszont a részvevő tagállamok fejlesztettek ki, azok, amelyek a Schengeni rendszer tagjai. A központi egység költsége az a bizottsági költségekre vették. A, a 500 millió euró körül volt a teljes költség, kb. 189 a központi rendszer és 330 millió euró körül a nemzeti rendszerek létrehozása. A fő előnye az, hogy a SIS 1-esnek a kiterjesztése vel jelentőségét vesztette. A változások és az előnyökkel együtt a bizottság nem vizsgálta felül mérehatóan a rentabilitási kérdéseit a projektnek. Ugyanakkor a bizottság levonta a tapasztalatokat az e, a projekt első részénevel kapcsolatos kérdésekből. Megközelítést változtattak, ami 2010-ben következett, és a SZISZ 2-t 2013 áprilisára szállították. Már bizonyos tanulságokat levontak ebben az időben is más nagy számítástechnikai projektek előkészítésébe, mint például az ö, okos ö, határok ö, projektre. Ez megfogalmazásra került, ö, több ajánlást is elfogadtak a az informatikai rendszerrel kapcsolatban, és ez a bizottság jobban odafigyel. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm a figyelmüket, és állok rendelkezésre, hogy válaszoljak a kérdéseikre. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Nos, mit gondolnak? Monika itt van? Igen, itt beszélget Monika. Nem figyel oda az előadásra. Ki kér először szót, Carlos? Coelho úr is szót fog kapni. Holmájer asszony, aki ugye itt beszélgetett, ő a jelenlegi jelentéstevő. Nos, tisztelt elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a számbevőszéknek, kiváló munkát végeztek, nagyon jó ez a jelentés, és nagyon jól mutatja, hogy milyen problémákkal küzdünk itt az Európai Unióban a SZISZ-2 kapcsán, hiszen egy hatalmas a késedelem és óriási forrásokat szántunk erre a projektre. Három megjegyzéssel élnék, hogyha megengedi, egyrészt mit kellene tennünk, másrészt mi az, amit nem szabad tennünk, és a harmadik, hogy a folyamat végén mit tehetünk. Tehát nézzük, mit kellene tennünk. Nos, azt hiszem, hogy fair azt mondani, hogy föl kell ismerni, be kell vallani, az Európai Parlamentnek igaza volt akkor, amikor a SZIS-2 vezetésével kapcsolatban kritizáltuk a bizottságot, és azt kértük az Európai Számvevőszéktől, hogy végezzen el egy auditot, hiszen ennek az eredménye az, hogy az Európai Parlamentnek igaza van, igaza volt. Második megjegyzés, tanulnunk kell a hibánkból, a hibáinkból, és oda kell figyelni arra, hogy ezeket ne ismételjük meg. Nagyon remélem, hogy az Európai Bizottság levonta a tanulságot, látja, hogy mi az, a, hol hibázott a SZISZ-2 vezetése kapcsán. És végül úgy érzem, hogy a jövőben jobban meg kell választani azokat a szervezeteket, illetve vállalkozásokat, amelyekkel szerződést kötünk. Szerintem az első szerződés nem megfelelő ítéletekre alapult. Tehát nem megfelelően ítéltük meg ezeket. Látnunk kell, hogy rögtön a folyamat elején a, elmulasztotta az Európai Bizottság azt, hogy együttműködjön a tagállamokkal. És most, miután a kormány programigazgatási tanácsot létrehoztuk, csak azután ismertük ezt föl, és most próbáljuk befejezni ezt a munkát, illetve véglegesíteni a SZISZ-2-t. Nézzük a második megjegyzésem, mit kellene elkerülni. Nem szabad a SZISZ-2-t összekeverni azzal, ahogyan az Európai Bizottság vezette, kezelte ezt a projektet. Tehát a, maga a menedzsment nem volt megfelelő, de a SZISZ-2 továbbra is egy olyan projekt, amelyet támogatnunk kell, hiszen szükségünk van erre ahhoz, hogy a határainkat biztosítani tudjuk. Egy jó projektről van szó. Második megjegyzés, ahogyan a számvevőszék is kimondta, a jövőben el kell kerülnünk azt, hogy tendert írjunk ki, még mielőtt mindennel kapcsolatban megszületne a döntés. Tegnap a Költségvetés Ellenőrzési bizottságban kiderült, hogy az első tendert már akkor kiírták, mielőtt a parlament és a tanács a jogi alapot meghatározta volna. Ennek semmi értelme. Nincs értelme annak, hogy egy hatalmas adatbázist létrehozzunk, egy óriási rendszert felállítsunk, még mielőtt a jogalap, a jogi követelmények meglettek volna. Tehát akkor még nem is lehetett pontosan látni a SZISZ 2 feladatát. Tehát egy ilyen óriási projekt előtt pontosan meg kell határozni, hogy mire van szükségünk és mit akarunk elérni. És végül nem lehet folyamatosan változtatni azt, hogy mit várunk el a rendszertől. Természetesen látom azt, hogy az Európai Bizottság számára néha nehéz volt érvényesíteni a szerződésben szerepelteket, a szerződő felek között, hiszen folyamatosan változtak az elvárások. Végül, tisztelt elnök úr, hova is jutottunk? Nos, azt hiszem, levonhatjuk a tanúságot, hogy mit nem szabad tennünk a jövőben, de mi van a kezünkben? A SIS-2 egy nagyon jó eszköz, és ezt mindannyian tudjuk Tudjuk, hogy fontos ez például a rendőri együttműködés tekintetében. Egy európai sziszt hoztunk létre, ezért küzdöttünk a múltban, most pedig a kezünkben van. Ez azt jelenti, hogy az európai intézmények megnéz, meg lehet nézni, hogy milyen jól irányítjuk ezeket, hiszen az első alkalommal végeztek el, végezték el a személyes adatok auditját, ugye a francia hatóságok engedélyezésével, de az európai ellenőrzőket eddig ugye nem engedték be a területek, területre, most pedig európai intézményekről van szó, európai projektről, van egy ügynökség, van egy struktúra, amely szakértelemmel rendelkezik, és ellenőrizni tudja ezt a rendszert. Ez azt jelenti, hogy sikerről számolhatunk be, még akkor is, hogyha óriási a késedelem, és óriási összegeket költöttünk rá. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, nagyon átfogó a beszámoló. Hol már asszony készítette el a munka dokumentumot, nem tudom, hogy kíván egy pár szót szólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy örömmel, ha csak a kollégáim nem szeretnének eh, előttem szólni. Nos, annak idején, amikor Carlos Coelho a jelentéstevő megkapta a feladatot, azt mond, elmondta, hogy mi a, milyen problémák vannak, ezeket elkezdtük elemezni, és rájöttünk arra, hogy nagyon sok nehézség van, ami egyszerűen abból adódik, hogy milyen az emberi erőforrás. És itt szeretném úgy megköszönni Russzó úrnak és azoknak is, akik az elemzést végezték, rendkívül pontos részletekbe menő munka. Ez a munka számunkra nagyon fontos, mert így el tudjuk kerülni a hibákat a jövőben azon hibák, amelyek kidomborításra kerültek, elsősorban a szakértő hiány, ami kellett volna ahhoz, hogy megfelelően tudjunk kezelni egy ennyire komplex programot. Részben nemzetközi program, nagyon átfogó program, és lehetővé kellett tenni különböző megkezelítéseket, gyakorlati, kezelhető, használható elemeket. Tehát meg, pontosan meg kellett határozni a kritériumokat, és sem a vállalat, sem a bizottság nem rendelkezett ezen kompetenciákkal, nem rendelkeztek azokkal a szakértőkkel, akikre szükség lett volna. Ez nagyon fontos a jövőre nézve, hogyha ilyen jellegű nagy informatikai programot indítunk, bármilyen ágazatban is legyen ez, az kell, hogy már a kezdettől fogva meg rendelkezésre álljon az a személyi állomány, ami ami szükséges a megvalósításhoz, és a pénzügyi vetületet is megfelelően kell kiszámolni olyan ütemezéssel, ami a szinkronizálást lehetővé teszi végük, és pontosan tudni kell azt is, hogy az egyes tagállamok mit kívánnak, amikor egy ilyen programba bekapcsolódnak. Ez azt jelenti, hogy jó utasításokra van szükség már induláskor. Van még egy dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, amikor kialakítunk egy számítástechnikai rendszert, akkor el akarjuk kerülni a monopóliumokat. Amikor versenytárgyalást írunk ki informatikai projektekre, akkor nagyon komolyan kell, hogy ezt vegyük, és az amatőrizmust elkerüljük. Tehát az, a, kivel első kapcsolatunk van, azt arra kell kényszerítenünk, hogy olyan szerződést kössünk, amely nem fog örök életre ehhez a szolgáltatóhoz kötni minket, mert mindenképpen az a cél, hogy adott esetben később egy más szolgáltató is bekapcsolódhasson, de az ne kezdjen mindent előről. Tehát a ö, kiírásokat ö, egészen másképpen kell elkészíteni, mint ahogy ezt eddig tettük. Mert minden egyes hibánál a szerződő vállalat nyert, nyert mert minél több hibát tett, mindig kellett a korábbi hibákat korrigálni, és miután a vállalat nagyon jól ismerte, mindig ő neki kellett kiavítani a hibáit. Ez egy abszolút visszajára fordult rendszer. Megfelelő programot és egyebeket, mindezt Európában kell megcsinálni. De nagyon fontos, hogy az ilyen programok programok esetében nagyon jó tervezéssel induljunk a kezdetektől, és akik részt végrehajtják ezeket, azok pedig legyenek bölcsek már a kezdettől, és pontosan tudják, hogy mit és miért csinálnak, így elkerülhetjük, hogy sok pénzt és időt veszítsünk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, még két képviselő kérdezhet, és utána lezárom a listát. Csini asszony, és utána pedig Kornélia és aztán pedig a válaszok következnek. Ucsini asszony. Sorry. Bocsánat, rosszul ejtettem ki a nevét. Úgy látszik, hogy fáradok, mondja az elnök úr, bocsánatot kérek. Köszönöm szépen, elnök úr, én tudom, hogy nehéz az én nevemet kiejteni, és megszoktam már ezt, úgyhogy ne aggódjon. Elnök úr, hát de mindenkinek helyesen kell kiejteni a nevét, úgyhogy tényleg én hibáztam, elnézést kérek még egyszer öntől. Abszolút nem, semmi baj, elnök úr, semmi baj. Köszönöm szépen. Megköszönöm Russo úrnak is ezt az összefoglalót, amelyben beszámolt nekünk a szembevőszék jelentéséről. Ugye a parlament a kért a SZISZ 2 rendszerről további tájékoztatást, tehát köszönöm, hogy ezt megtették. Igen, kritikus fontosságú ez a rendszer, de azt hallottam, hogy kiegyensúlyozott is. Ugye objektív adatokat kaptunk most, és világosan illusztrálja az összes okát a késlekedéseknek, illetve a költségek emelkedésének, amelyek ugye sokkal magasabbak lettek, mint az előzetes tervek szerint lehettek volna. Meg kell köszönnöm a két előttem szóló képviselőnek is, a bizottság előadójának, mert kiváló munkát végzett és az ő végkövetkeztetései szerintem kiválóak, és nagyon érdekesek is. A szemvevőszék jelentése, mondjuk így, a SZISZ-2 rendszer kiteljesítéséről szólva elmagyarázta, hogy miért vannak ilyen késlekedések, és miért vannak ilyen súlyos költségnövekedések ugye szól a szerződésről, szól ennek az értékeléséről, és hogy miért értékelték a győztes ajánlatot olcsóbbnak, mikor aztán ugye a végén nem az lett a legolcsóbb és a bíróság szerepéről is szólt. Felsoroltak még további hibákat, illetve további nehézségeket, amelyek a rendszer működtetésében merültek fel. Nekem azért el kell mondanom azt, hogy azt az igényt semmi nem kérdőjelezi meg, hogy egy hatékonyan működő rendszerre van szükségünk, ugye a rendőrség együttműködésre, és így tovább. És garantálnunk kell a határok jó védelmét. Tehát pozitív egyébként az a tény, hogy a SZISZ 2 végre már 2013 óta teljes mértékben működésbe lépett. És reméljük, hogy a bizottság levonja a következtetéseket, és akkor így majd javítja az informatikai projektek irányítását a levont tanulságok alapján. Ki kell emelni, hogy a kifejlesztendő rendszerek követelményeit normatív módon érdemes rögzíteni, mielőtt bekezdődik egy informatikai projekt. És egy utolsó dolog, az, hogy ugye kért a parlament még további részletesebb információt a SZISZ rendszerrel kapcsolatban, szerintem ez hasznos volt, Azért is, mert általános jellegű információkat is kaptunk, és tulajdonképpen az összes európai intézményt arra kérjük, hogy mindenki arra igyekezzen, hogy a közforrások felhasználását tisztességesen, átláthatóan végezze és takarékosan. Tehát akkor átadom a következő képviselőnek, Kornéliának a szót mondja az elnök úr. Ahogy mondtam, elnök úr, tehát kialakítottuk mindazt, ami szükséges. Ugyanazzal a problémával találkoztunk, nevezetesen kaptunk először egy ajánlatot, ami úgy tűnt, hogy egyáltalán nem megfelelő. Ennek a végeredménye az lehet, hogy a kul, a költségek robbantak, azaz hatszor annyia lett, mint az eredeti elképzelés. Ennek a tanulsága az volt, hogy akik nyomon követték ezt a projektet, azokat elbocsájtották. Hát ez eddig helyes volt, hogyha a, a számvevőszék ilyen kritikákat fogalmaz meg, és itt köszönöm az ön frakcióm nevében, ez azt mutatta, hogy egyszerűen látványos amatőrséggel volt dolgunk, és akárhogy is próbálom dörzsölni a szemeimet, továbbra is elképedve tekintek erre a helyzetre. Kik döntöttek? Amatőrök kapták meg a döntéshozatal lehetőségét. Azt mondták, hogy jó, hát csináljuk így, majd én itt egy kicsit besegítek, csináljunk egy ajánlatot, majd meglátjuk, mi lesz belőle. Hát ez nem szabad, hogy így működjön, és ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ez egy óriási projekt, nem egy kis részlet dolog, hanem nyolcszor annyi lett a költség, mint amennyinek kellett volna. És most még a lényegről nem is szólok. Azért szeretnék mégiscsak feltenni egy kérdést a számvevőszék képviselőjének. Önök tettek ajánlásokat, és mi pedig levontuk a következtetéseket, a tanulságait arról, hogy a bizottság milyen hibákat követett el. Ha most meg kellene fogalmaznia a legfontosabb ajánlást a bizottságnak, és mindazok számára, akik ebben részt vettek, mit mondana? És továbbá gondolja-e, hogy a tanulságokkal, amit a bizottság levont, bölcsebbek lettünk, vagy úgy gondolja, hogy továbbra is vannak komoly hiányosságok? Köszönöm szépen! briefly. Most nagyon röviden a bizottság kap szót. Köszönöm szépen. Először is a bizottság nevében megköszönöm a számvevőszéknek és Russzó úrnak ezt a kiváló jelentést, és Holmájer asszonynak is megköszönöm a munka dokumentumot, amely nagyon hasznos volt. Ha jól értem, akkor nem szeretnének egy nagyon átfogó állásfoglalást meghallgatni most a bizottság részéről, de természetesen két oldalúan is lehet ez, vagy pedig emlékeztethetem önöket az írásos anyagokra, amelyeket elkészítettünk, ez mindenki szám, ezek mindenki számára elérhetőek. Hogyha megengedik, akkor viszont egy-két dologra azért felhívnám a figyelmet. Először is a múltban nyilvánvaló, hogy voltak hibák és a bizottság valamennyi ajánlást elfogadja, tehát a számvevőszékben, a jelentésében megfogalmazott nyolc ajánlást elfogadjuk. Ugyanakkor megemlítettük már többször is azt, hogy szerintünk ez az elemzés nem teljes. Különösképpen ami a tanács szerepét illeti ebben a projektben. Ugyanis alábecsülték a tanács szerepét. Igen, rendkívüli körülmények között indult el ez a projekt, és ezt figyelembe kell venni. A tanács úgy döntött, hogy kifejlesztjük ezt az eszközt, de saját kezdeményezésére döntött így a tanács. Nem volt semmifajta javaslata a bizottságnak, a parlamentet ebben nem vonták be, tehát ez egy kormányközi projektként indult. Nagyon sok követelmény, amelyet aztán hozzáadtak ehhez a projekthez, nem volt jelen az elején, az induláskor. Az induláskor a tanácsnak csak az volt a célja, hogy ezt a rendszert, a rendszerbe bekapcsolja azokat a tagállamokat is, akik újonnan csatlakoztak a Schengeni térséghez, de az idő elteltével újabb és újabb követelmények jelentek meg, a rendszer technikai specifikációin változtatni kellett, újabb kritériumok jelentek meg, és persze ez aztán kihatott az időzítésre és az árakra, a költségekre is, úgyhogy túl egyszerű azt mondani, hogy hát igen, az is 2 8 annyiba került, mint az eredeti tervek, és ez botrány. Hát a folyamat eléggé akadozó volt, és sokkal több szereplő felelős ezért, mint csak önmagában a bizottság. Úgyhogy, ha tanulságokat akarunk levonni ebben a szakbizottságban, akkor szerintem az egész problémának az eredetére vissza kellene tekinteni és még megjegyzések az átláthatóság hiányával kapcsolatban, tehát hogy a bizottság nem átláthatóan működött. Nincs időm sajnos itt az összes részletbe belemenni, de az írásos megjegyzéseinket valamennyien látták. A lényeg az, hogy ez itt félreértésen alapul. A bizottság mindig átláthatóan járt el, és több alkalommal is szóltunk a tender eljárásról, tehát a pályázati kiírásról, a folyamatokról mindig rendelkezésre bocsátottuk az információkat. Nagyon professzionális módon járt el a bizottság, az összes szabályt, ide vonatkozó szabályt betartottuk, a költségvetési rendelet szabályait is. Mindig benyújtottunk mindent a költségvetési hatóságoknak, minden lépésünkkel kapcsolatos információt, úgyhogy szerintem ezt a fajta minősítést nem lehet igazoltan megtenni. Végül elnök úr, a jövőbe tekintve hadd mondjak még valamit. Most itt van ez a rendszer, a SIS-2, ami jól működik, amióta éles működésben elindult ez a rendszer az elmúlt kilenc hónapban, egy de hozzáférési kísérlet volt a tagállami hatóságoktól, és a keresési funkcióban 86 ezer találatot biztosított ez a rendszer, nagyon-nagyon hasznos. Például a külföldi harcosok útvonalának a feltárásában, de a SZISZTÓ nem csak ebben segít. A SISZ 2 a tagállamokat, hatóságokat rengeteg mindenben segíti, nagyon jól teljesít, és ez a jövőben is így lesz. Még egy valami, ugye a tanulságok a, amelyeket a további informatikai projektekre tudunk majd alkalmazni, például az intelligens határok projektre. Megerősíthetem, hogy nem fogunk elkezdeni semmiféle pályázati kiírást anélkül, hogy a teljes jogszabály, jogszabályi keretek meglennének a szembevőszék jelentéséből, jelentéséből is kiderül ez. Tehát mindig az teljes jogi keretnek rendelkezésre kell állni a tender eljárás megkezdése előtt. A parlamentet is és a tanácsot is egyelő pozícióba kell helyezni, ezt is megtanultuk a múltban, így fogunk eljárni a jövőben, és ez a jelentés is segít majd ahhoz, hogy jobb, intelligensebb jogszabály, jogszabályok szülessenek az Európai Unióban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen egy nagyon-nagyon rövid záró megjegyzés Russzó úr részéről amivel az eszmecserét lezárja. Csak nagyon röviden a bizottságról, illetve nem nagyon tudok mit hozzátenni mindahhoz, ami eddig elhangzott általában, legfeljebb csak annyit, hogy, ahogy már tegnap is elmondtam, hogy nagyon örülök annak, hogy minden érintett fél elismerte a számvevőszék munkáját, és tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, na, csak nagyon röviden azzal foglalkoznék, hogy amit feltettek, nem tudom, hogy jól mondom -e a nevét, aki azt kérdezte, hogy mi volt a legfontosabb ajánlása a számvevőszéknek, és most hogyan működik ez. Tehát a legfontosabb ajánlása a második ajánlás volt, hogy a bizottságnak minden számítástechnikai projektbe megfelelő megegyezést kell megvalósítania a partnerekkel. Szerintem ez a leglényegesebb, mert ebben az esetben annyi hiba volt, hogy a megoldás az magától értetődőnek tűnik, de mégiscsak fontos. Ami pedig a nyomon követését illeti ennek a jelentésnek, erre sor fog kerülni a bizottság most eddig, illetve a, a számövőszék eddig a, az audittal lezárta a munkáját, de ilyen értelemben kommunikáltunk, és talán a jövőben majd lesz nyomonkövetés, és a parlament kérésére nagyon szívesen megtesszük ezt. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a mai napon. Köszönjük a beszámolóját, és elnézést kérek a sürgetésért. Köszönöm. Uh, um- Tisztelt kollégák, kicsit csúszásban vagyunk, ezért gyorsan rá is térünk a következő napi rendi pontra, ami a hatos pont, a jogi szolgálat tájékoztatója az, az ír felevviteli bíróság előzetes döntéshozatal iránti kérelme. Kollégák tudják, hogy miről van szó, ezért rögtön térjünk rá a szabályokra. Egy bizottsági döntésről van szó, Itt az adatvédelmi hatóságok megnyitották a vizsgálatot. Nagyon fontos döntésről van szó. A Júri Bizottság az illetékes bizottság, tehát ők követik nyomon a bíróság döntéseit, holnap fogják megvitatni ezt a kérdést zárt ülésen belül. Egy pillanat, mindjárt kitérek erre. Természetesen, ami a Libe Bizottságot illeti, és itt most főleg az új, az új képviselőkhöz szólok, nagyon fontos, hogy részletes véleményt formáljunk erről az ügyről, Nem csak azért, mert a, megvannak a biztos jelöltek is, Jurová Ottinger, nagyon örülnék annak, hogy mivel központi kérdésről van szó, a LIBE szakbizottság, illetve a Júri szakbizottság számára ezt alaposan megfontolnánk. Egy olyan kérdésről van szó, Természetesen körbeadtunk dokumentumokat a képviselőknek, ezeket vissza kell majd szolgáltatni a titkárságnak, és a mostani ülésünk zárt ülés lesz. So the meeting will be held in camera. Documents will be, uh... Tehát, még egyszer megismétlem, zárt ülés következik, a dokumentumokat körbeadjuk a képviselőknek, és utána átadom a szót a jogi szolgálat képviselőnek. Nem tudom, hogy napi ügyrendi pont van-e. Thank you, Chair. First of all, I think it's a pity that we start so late. I, I have great interest in this, but I will have to leave as I have... Elnézést kérek, hogy ilyen késő, hogy, hogy sajnálom, hogy ilyen későn került rá sor erre a kérdésre, ami pedig a zárt ülést illeti rájöttem, nem is olyan régen jöttem rá arra, hogy a zárt üléseket nem regisztrálják, nem veszik fel. Azt szeretném kérni, hogyha ha zárt ülésekre kerül sor, ezeket is vegyék föl, azért, hogyha valaki, valaki megkérdőjelezi a zárt ülésen hozott döntéseket, akkor ezeket igazolni tudjuk. Elnök? Van más kérdésed, mielőtt erre választodnánk? Nincs. Jó, rendben. Tisztelt kollégák, van-e másnak hozzáfűzni valója ezzel kapcsolatban? Gar nicht ein, dass wir das hier Rendben van, de nem igazán látjuk, hogy miért lenne szükség erre. magyarázatot nem kaptunk ezzel kapcsolatban. Én egyáltalán nem értek egyet ezzel az eljárással. Mindig ugyanaz van. Utolsó pillanatban szólnak, és szerintem más megoldás is lenne. First of all, um, I take... Rendben, akkor nézzük először is. Nagyon komolyan veszem ezt a kérdést.